Please. Kedves kollégák, kérem. Thank you. Sir. Köszönöm. Nos, folytatjuk az Envi szakbizottsági ülésünket a szavazással. Méghozzá megválasztjuk két a lelnökünket a Brexit farvizén. Először is a politikai csoportoktól, frakcióktól szeretnénk kérni azokat a e, e, pótagoknak a nevét, akik a e, szavazásban részt vesznek. A titkárság egyedülre nem kopta meg a pótagok listáját, a szavazó pótagok listáját, úgyhogy most kettő perces szünetet kell tartanunk. We will be even more late ettől persze még jobban csúszik a programunk, de hát ez van, mondja az elnök. Kérem a munkatársaimat, hogy gyűjtsék be azoknak a póttagoknak a nevét, akik szavazatot szeretnének leadni. Kérném a szocialistákat, hogy kezdjenek ők, ők ugyanis a második alelnökre javaslatot tettek, mi magunk pedig a harmadikra, természetesen. Elnök, nos, még egyszer mondom, a titkárságot kérem. Az első feladat az az jogi szempontból, hogy kapjuk meg azoknak a póttagoknak a nevét, akik szavazni szeretnének. Tehát még egyszer mondom, mondja az elnök, nem a jelöltek nevére van szükségünk most, hanem a szavazáson résztvevő szavazatot leadó póttagok, szakbizottsági póttagok nevét kell összeszednünk először.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 Okay, so I think we can now start. Azt hiszem, hogy kezdhetjük. Ellenőriznünk kell, hogy a kvórumot elértük, 21 képviselőnek kell jelen lennie, ezt könnyű megalapítani, ez rendben van, úgyhogy kérem a, az első ö, szavazás, a második ö, alelnök személyére ö, kinek van jelöltje, talán a szocialisták igen, van jelöltünk, Szirszak Ennyit szerettem volna mondani további magyarázatok nélkül. E, munkatársunk kiválóan felkészült erre a munkára. Any other Van-e más jelölt, kérdezi az elnök. Akkor e, hivatalosan e, kérnem kell a képviselőt, hogy vállalja a jelöltséget. A jelölt pedig spanyolul válaszol, hogy igen, vállalja, akkor most kérem a kész felemelése való szavazást, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik. Gratulálni szeretnék az alának megválasztásához. Okay, so... We move to the second vote for the... Akkor a második szavazás aki a harmadik alelnök lesz jelöltek. A néppárt részéről, mondja a képviselő Dan Mutránut javasoljuk, ő új képviselő a parlamentben, ugyanakkor tapasztalt harcezett politikus, mezőgazdasági és erdészeti miniszterként működött, és parlamenti képviselő volt, Dan Stefan Mutránu képviselő, és úgy gondolom, hogy elnökünk méltó utódja lemondott miért méltót, hogy elvállalja ezt a jelölést? Igen, vállalom, mondja a képviselő. Elnök kiszavaz mellette, ellene tartózkodók. Ezek szerint eh, mostantól ön is az Envi szakbizottság alelnökeinek egyike. Gratulálok! Okay, so we have now the electronic... Az elektromos, elektronikus szavazás eh, következik az emberi fogyasztásra szánt vízminőségével kapcsolatban. Megállapodás született a tanács és a parlament között. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A megállapodást támogatjuk. Köszönöm. tout est en ordre. So we are going to resume and then I will ask the... Szeretném megkérni azokat, akiknek el kell menniük a teremből, vagy el szeretnének menni, vagy hajlandóak elmenni, ők esetleg távoznak szépen csöndben. Úgyhogy a következő napi rendi pont és át is adnám a szót a jelentéstevőnek. Köszönöm, elnök úr. Mindig nagy a mozgolódás e, itt a teremben, meg kell keresnünk ugye a névtáblánkat. Nos, amint önök is nagyjából tudják, e, ma szeretném benyújtani a jelentéstervezetet, ami az európai Unió hadatgyűjtési rendszerével kapcsolatban. Erre azért volt szükség, mert az Európai Unió bevezette az MRV rendelkezést néhány évvel ezelőtt, és e, akkor fölmerült, hogy külön rendszer e, felállítása iránt van igény, és e, a bizottság álláspontja az hogy ez a kettőt össze kellene hangolni, hogy alacsonyabb legyen az administratív terhe a hajókat üzemeltető vállalkozásoknak és magánszemélyeknek. Úgy gondolom, hogy ebben a szakbizottságban, amely mindig is ütörő szerepet vállalt a, klímaváltozással szemedi küzdelemben, és itt az ideje, hogy ne csak számoljuk a kibocsátásokat, hanem föl is lépjünk ellene, hiszen, elég az, hiszen az nem elég, hogyha tudjuk, hogy mennyi a kibocsátás, Eh, és mint hogy novemberben a parlament elfogadott egy javaslatot arról, hogy klímaválság van, eh, illetve eh, a bizottsági zöld megállapodásra vonatkozó decemberi kommunikációja kommunikéje kapcsán is úgy gondolom, hogy további Európai Uniós beavatkozásra van szükség, hogy a hajózási ágazatból származó kibocsátásokkal kapcsolatban is foglalkozni kell, ideértve az ITS-t is a kibocsátás kereskedelmi rendszert. Ezt von der Leyen asszony is említette, eh, nevezetesen, hogy ezt az ágazatot is eh, eh, be kell vonni az ETS e rendszerbe. A kibocsátás kereskedelmi rendszerben egyedül a hajózási ágazat nincs beépítve, és hogyha hogyha a világ teljes tengeri hajózását egyetlen országnak tekintenénk, akkor e, ez lenne a világ hatodik legnagyobb kibocsátású tagállama, e, állama, és magasabb lenne a kibocsátása, mint bármelyik e, önálló európai tagállamé. A 2018-as adatok elemzés alapján az MRV er adatokra hivatkozom, azt találtuk, hogy 10.800 hajóra terjed ki az MRV, és eh, ezek EU-s eh, e, e, a e, kikötőkbe e, végződő vagy a induló útjaik során annyi e, széndiokszidot bocsátottak ki, mint e, Belgium e, teljes egészében. E, és jelentős különbségek vannak a tervezett hatékonyság és a tényleges hatékonyság között. Egy-egy hajónak a vados fogyasztása gyakran sokkal magasabb, mint a tervezett fogyasztása a, a típusengedélyek alapján. És ö, ö, olyan esetek is lefordulnak, amikor a, ter- a tervezethez képest a tényleges kibocsátás csak kicsit magasabb, de persze nem is először beszélünk a tengeri kereskedelem kibocsátásáról 2013-ban is volt egy hatástanulmány, amiben a bizottság már akkor arra az álláspontra helyezkedett, hogy az Európai Unió kibocsátás kereskedelmi rendszerében való, vagy annak a kiterjesztése a hajózási szektorra értelmes lenne, és egy frissített új hatástanulmány elkészítése nem lenne túl sok munka, mert az alapok már megvannak. Ezen kívül ugye januárban közmeghallgatásra került sor, Eh, ahol azt állapítottuk meg, hogy valószínűleg az árképzés nem elég eh, jó eszköz arra, hogy ösztönözzük a hatékonyabb hajók eh, megépítését, az új technológiákat alkalmazó hajók megépítését, mert a kibocsátást elkerülő technológiák költsége magasabb, mint megvásárolni a, a kibocsátási kvótákat a indikátorok nagyjából úgy néznek ki, hogyha X mérföldre Y tömegű terméket vagy árut elszállítunk, az mekkora kibocsátást jelent. 2008 óta ez a rendszer 40%-kal szeretné 2013-ig javítani a helyzetet, mondtuk ezt akkoriban, de természetesen nem volt más adatunk, mint a 2018-as adatok. Úgyhogy én a jelentésbe azt foglaltam bele, hogy ezt eh, a hatékonysági emelést 2018-tól 2030-ig kellene elérnünk, és világszerte nagyon sok olyan eh, üzemeltető volt, aki azt mondta, hogy igen, ezt meg lehet tenni még a jelenlegi eh, technológiák alkalmazásával is, csak megfelelő ösztönzők lennének hozzá. Nos, a Párizsi Egyezmény célkitűzése az, hogy 2% alá 1,5% körül akár csökkentse az üvegházhatású gázok által kiváltott hőmérsékletemelkedést. Ennek kapcsán az Európai Uniónak abban is példát kell mutatnia, hogy hogyan tudunk olyan globális intézkedéseket elfogadni, amelyekkel kapcsán természetesen a két rendszert én össze szeretném hangsúly, harmonizálni, azonban ezt nem lehet úgy megtenni, hogy az Európai, Európai normákat csökkentsük. A bizottság a, az indikátorok egyikét meg akarta szüntetni, ugyanakkor még az ágazat maga is azt mondta, hogy ez nagyon fontos indikátor számunkra, mert az ügyfeleink egyre inkább a széndiokszid lábnyom indikátorát kérdezik meg tőlünk, tudni akarják, hogy mi a széndiokszid kibocsátási szempontból az ára annak, hogy ezt az árutömeget mi elszállítjuk az ő megrendelésükre, tudni akarják a saját rendeléseiknek a környezetvédelmi hatását. Azok, az, azok akik szokták figyelni a fel, felszólalásaimat, tudják, hogy a metán az egyik veszélyparipám, mert rendkívül fontos, és úgy gondolom, hogy amikor a globális klímaváltozás egyre gyorsul, akkor bizony arra, kell figyel, arra is figyelnünk kell, hogy mi lesz néhány év múlva, nem csak arra, hogy mi lesz száz év múlva. A metán kibocsátás nem olyan könnyen mérhető, mint a széndiokszid, kibocsátás, ugyanakkor vannak bizonyos benchmarkok, bizonyos mércék, referenciaértékek. A bizottság Berlinben pár héttel ezelőtt egy metán foglalkozás is tartott, és beszéltek arról, hogy milyen standard berendezések és mérőeszközök használhatóak a metán kibocsátás mérésére. Ez egy nagyon fontos szint, üvegházhatású gáz, és persze nagyon sokan leginkább a cseppfolyósított gáz alkalmazására szeretnének áttérni, mert annak jobbak a környezetvédelmi mutatói. Elég sok üzemeltető, hajóüzemeltetővel beszéltem, és kikötőkben lakó magánemberekkel is, és gyakran fölmerül a közegészségügyi következmény is, hiszen az üzemanyagok, amelyeket a hajók használnak, általában nem olyan egészségesek, mint az ember szeretné, és akik a kikötő közelében élnek, ennek kárát látják. Ugyanakkor ez részben a TRAN szakbizottság feladatköre, és nem föltétlenül az MBA. Másrészt, ahogy említettem, van Leyen asszony többször említette, és asszony is említette a kibocsátás kereskedelmi rendszert. Én szeretném azonban bevonni a tengerészeti széndiokszid kibocsátás csökkentő alapot, az alternatív üzemanyagok kérdését, hogy lehetne új hajtás technológiákat használni annak érdekében, hogy a széndiokszid kibocsátást megszüntessék a tengeri kereskedelemben, különösen amiatt, hogy ugye az Európai Unióban sok olyan kis hajó van, akik nem tudnak eh, megfelelő kutatási, fejlesztési, beruházási tevékenységeket folytatni önállóan. Ez itt nagyon jó ötlet lenne, hogyha a, eh, széndiokszid kibocsátási eh, szimpozit kereskedelmi rendszerből E származó jövedelmek egy részét erre fektetnénk be. A 30%-os hatékonyság fejlesztési célkitűzés 2030-ig ugyancsak olyan, nagyon közel áll a szívemhez. Vannak olyan hajó tulajdonosok és üzemeltetők, akik önállóan nem tudnak beruházni, még támogatásokkal sem. Ezzel együtt, ha lassabban hajóznak, akkor kevesebb üzemanyagot használnak el, a üzemanyag felhasználás az növekszik a közlekedési sebesség növelésével. És tulajdonképpen egyikünknek sincs a kezében a kristálygömb, úgyhogy nem tudjuk, hogy melyik új technológia lesz az, amelyik valójában működni fog a jövőben, és amelynek a vitorlájából a szelet nem érdemes kifogni. E Megadom a szót az árnyék jelentéstevőknek, a néppártal kezdjük. Péter Lize. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, előadó asszony. Rövid leszek a bizottsági javaslattal kapcsolatban. Itt az MRV-ról van csak szó, és azt gondolom, hogy két dolgot kell mindenek előtt figyelembe vennünk a bizottsági javaslat gyengítést irányoz elő, nem a konkrét szállított terhelésről van szó, hanem a kapacitásról, és azt gondolom, hogy ez helytelen, és az előadót támogatom abban, hogy itt a szállított árukról kell beszélni, és a légiközlekedésnél is ugyanígy jártunk el, tehát azt mérjük, amit valóban szállítanak, nem azt, amit elméletileg szállíthatnának. Fontos ösztönözni arra, hogy hatékonyan kihasználják a hajókat. Van itt még egy probléma a frakciónkból, valakinek ez nagyon fontos, hogy a bizottság, ami a hajó tulajdonosokat illeti, hozzájuk szól, közben nincsen semmilyen befolyása arra vonatkozólag, hogy konkrétan hogyan használják ki a hajókat. Ezért megint csak a légiközlekedéshez hasonlatosan az operator kellene, hogy itt álljon, és őket lehetne kötelezni. Azt gondolom, hogy ez ö, nagy többségben támogatást nyerne. És van itt egy nagyon bátor terv, mi messze túllépünk a bizottsági javaslaton, és egyetértek ezzel, hogy ezt kell tennünk, és még pedig a közeljövőben meg kell ezt lépnünk, hiszen a hajóközlekedés az egyedül olyan terület, ahol nincsen klímavédelmi joganyag egyelőre, és hát itt az idő, hogy ezt megtegyük. Ursula von der Leyen már a nyáron az iránymutatásaiban ezt felvette, és a zöld megállapodásban is szerepel ez, ezért személy szerint én nagyon egyértelműen támogatom ezt, hogy a lehető leghamarabb lépjünk. Ezen kívánságom a választókörzetben, a nyilvánosság előtt gyakran elhangzik, hogy a hajóközlekedésben, erősebb szerepet kell nekik adni a klímavédelemben és a környezetvédelemben összességében. A kérdés az, hogy mennyire gyorsan lehet ezt elérnünk. A frakcióm számára és a tanács számára is azt gondolom, hogy fontos, hogy legyen hatástanulmány. Ezért a kérésem a bizottság felé az, hogy a 2013-as hatástanulmányt elegendőnek tartják-e, vagy hogyha nem, akkor a bizottság készen áll-e arra, hogy a jelenlegi helyzetben egy kibővített hatástanulmány készítessen. Persze figyelembe kell venni a Brexitet is, és a kérdés az, hogy mennyiben változik a helyzet. Nem hiszem, hogy ez nagy változás lenne, de ezt elemezni kell. Nagyon fontos számunkra, és ezt az előadóasszony és a bizottság részéről is szeretném, hogyha elhangozna, hogy nem szabad ezt általány alapon, pontosabban zászló alapon lobogó alapon eldönteni, hanem meg kell nézni, hogy valóban minden kikötőben minden hajót alávessenek az elemzésnek. A számítások alapján azt láttam, hogy ami a végfelhasználó számára az árváltozást illeti, ez nagyon csekély a legtöbb áru kategóriában, de a nagyon nehéz anyagoknál, például a cementnél meg kell nézni, hogy milyen kihatása van ennek érdekes érvelés lehet a kibocsátási rendszer bevonása mellett, hogy ez mennyiben védi a fogyasztót. Hogyha nem éri ezt meg, hogy cementet importáljanak tengeri úton, mert ennek elég komoly az ára, akkor lehet, hogy ez pozitív hatás lenne, de jó lenne ezt pontosan tudni. Utolsó kérdés. Az alap az nagyon jó ötlet, de a számokról még beszélhetnénk, messze túl kell lépni a 30%-ot. Az érintetteknél és a tagállamok szintjén az elfogadottság, ahol sok a hajótulajdonos megnő, hogyha nagyobb a fellépése az alapnak. Nagyon fontos nemzetközi szinten is eh, ahhoz, hogy ezt elérhessük, hogy az alapot az európai vállalatok kihasználhassák. És hogyha nem fogadják el a számokat, a légiközlekedésben ezt a tapasztalatot látjuk, akkor nehéz lesz ezt elterjeszteni Európában. Tehát nagyon fontos, hogy nemzetközi fellépések is legyenek az innováció és a kutatás területén. Ezt kell tervezni. Köszönöm. Thank you for SND, Köszönöm. Jutta Götland, SND. Köszönöm elnök úr, köszönjük az előadónak is ezt a kiváló jelentést. Azzal kezdeném, hogy nagyon sok minden megfelel a mi frakciónk elképzelésének. További lépéseket teszünk, és azt biztosítjuk, hogy az MRV nem csak méri a helyzetet, hanem célokat is meghatároz, amelyek révén lehet javítani a helyzeten. Azzal kezdeném, hogy ahogy az előad is elmondta, leírnám, hogy mennyire fontos maga az ágazat. De mielőtt ezt megtenném, azt szeretném elmondani, hogy azt látom, hogy milyen komoly potenciál van a jövőben a hajóközlekedésben. De ehhez arra van szükség, hogy bekerüljenek a joganyagba, és hogy a párizsi megállapodásból is kivegyék a részüket. Azt gondolom, hogy hatékony szállítással hozzá lehet járulni a jobb helyzethez, de a jelenlegi helyzet éppen az ellenkezője ennek. Azt látjuk, hogy 2050-ig 250 százalékos kibocsátás növekedésről beszélnek. És ha ez így van, akkor ez az ágazat lesz az egyik legnagyobb kibocsátó a világon. Azt mindjárt meg tudjuk érteni, hogy éppen ezért mennyire fontos, hogy tovább lépjünk, és további lépéseket hozzunk mindkét félnek azt kell garantálnia, hogy magas szintűek legyenek a standardok, és ne a nemzetközi adatgyűjtési rendszer szintjére csökkenjünk vissza. A szállítással kapcsolatban egyetértek Peterrel, hogy a konkrét helyzetet kell felmérni, nem valamilyen technikai elképzelést és fontosnak tartom azt is, hogy olyan intézkedéseket hozzunk, amelyekkel azt lehet garantálni, hogy van egy plafon a kibocsátás szintjével kapcsolatban, amikor egy bizonyos távolságon működünk, hogy legyen egy ilyen felső határ a rendszerben. Örülök a kibocsátás rendszerrel kapcsolatos bekezdésnek, és én magam is azt fogom bátorítani, hogy a rendszer nyomást gyakoroljon a kibocsátási rendszerre, és Péter is beszélt erről. Az alapról még tárgyalhatunk, de nem szabad ezt túlságosan elhúzni, nem szabad elhalasztani a döntéseket, hiszen úgy gondolom, hogy most van erre lehetőségünk, hogy ezt meglépjük, és a bizottság azt mondja, hogy ők is azt látják, hogy van erre igény, és ezáltal a az ágazat egyedülálló lehetőséget kap arra, hogy valóban pénzt is kapjon a rendszerből, hogy segítsünk nekik abban, hogy átalakítsák az ágazatot. Akkor most ezt tegyük meg. Legyen az MLV az első ilyen fontos eszköz a kibocsátás csökkentésére. Köszönöm. Még valamit mondanék, amiben nem értünk egyet a kikötőkkel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy többet kell tennünk ne csak a bizottságtól kell, nem csak a bizottságtól kell ezt kérnünk. És erre most jókunk van. Ha tudjuk, hogy a kikötőkben a kibocsátás olyan szinten van, mint egy kisebb országé, mint Máltáé, akkor azt nem tudjuk elfogadni. És rendkívül káros ez az ott élők egészségére. Ezért azt gondolom, hogy az MRV-ben többet kell tennünk azért, hogy ez ellen fellépjünk. És nem hiszem azt, hogy itt a TRAN vagy az ENVI ről lenne itt szó, nem, itt a kikötőkben élő emberek egészségéről van szó. Úgyhogy ezzel kapcsolatban többet kell tennünk az MRV-ben, most kell garantálnunk azt, hogy ne lehessen kibocsátani, amikor valaki nem mozog és nem közlekedik. Ez egyszerűen így őrület. Elnök, Köszönöm. Catherine Chabot, Renew. Si, monsieur le, le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon forron üdvözlöm a jelentéstevőnket, mert nagyon-nagyon technikai témáról van szó, és egészen kiváló munkát végzett a számunkra. a jelentés tervezet kitér a célkitűzésekre, nem csak a technikai szempontokra. Tehát azon célokra, amelyek kapcsolatosak a tengeri szállítás célkitűzésével, nincsen tolmácsolás, pedig a mikrofonon be van kapcsolva, mondja az előadó. Megismételnéd a szavaidat, mondja az elnök. Most a tolmácsok hallják-e, amit mondok? ugye a jelentés, árnyék jelentéstevőt, a, hagyja-e a tolmácsolást? Jó, akkor ezek mondja, hogy folytathatom. Tehát nagyon szakmai témáról van szó, de a jelentéstevő mégis szem előtt tartja az ambíciónkat, a célkitűzésünket, nevezetesen az, hogy a tengeri közlekedés megjelenjen előteljesen az energetikai átállásnál. És arra is kitér, hogy nem szabad visszalépnie az Európai Uniónak a célkitűzéseivel, bármely is legyen a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnek a saját célkitűzése. kitérnek néhány témára csatlakozom és támogatom az összes üvegház hatású gáznak a kezelésével és a CO2-s kitételekkel. Kicsit még tovább is lépnék, mert a NOXok tekintetében is bele kellene, hogy menjünk a témába, tehát a kén és a nitrát dioxidokra gondolok itt, mert hogy ugye miért kerülne sor arra, hogy foglalkozunk az alacsony kibotású területekkel, és ne foglalkoznánk az egyebekkel a jelentésünkben hiányzik továbbá a biodiverzitásra hatott hatásnak a tárgyalása, és a biodiverzitás alatt a tengeri biodiverzitásra gondolok, ami pedig az ETS t illeti, és erre kitért már a jelentős tevő, 2016-ban az Európai Parlament már kitért erre a témára kifejezetten pozitívan, a Green Deal tekintetében is az Európai Bizottság elnöke foglalkozott a témával. Javaslom, hogy az ets be kerüljön be valóban a tengeri szállítás, de éberen járjunk el. Ugye van a karbonmentesítés, erre is kitért különben a néppártos kollégánk, valóban 30%-a annak, tehát 30%-os ugye javaslat hangzott el a tengeri közlekedésre vonatkozóan az alapból. Ez hiszem, hogy ez a 30% ugyanakkor túlságosan alacsony mérték. Kiállhatnánk egy magasabb szint fölött, mert egy milliárd eurónyiról van szó, és ennél az igények sokkal magasabbak. Aztán van egy további szempont vannak az önkéntes vállalásai a tengeri szállításnak, az energetikai átállás tekintetében. Tudjuk azt, hogy vannak olyan üzemeltetők, akik már beruháznak, vagy például a vitorlás kiegészítő meghajtó erőben, vagy pedig hidrogén kutatással foglalkoznak. Úgy gondolom, hogy az átmeneti szakaszt, a tranzíciót is ilyen módon támogatni kell. Ugye az ITS nevében címe alatt ugye be kellene nekik fizetniük, miközben ezek az üzemeltetők nagyon pozitívan lépnek fel, és önkéntes alapon. Tehát az ITS-t támogatom, az erre vonatkozó passzusokat támogatom, de ezen kitételeknek a be, építésével. Aztán ott van a shipping label, az a címke, amely ugye azt idézi elő, hogy az ágazat együttműködik a civil szervezetekkel. Úgy gondolom, hogy ez a, ez a shipping címke is bekerülhet-e a gondolat, gondolkodásunkba. Aztán van ugye a azon kikötőknek a tárgyalása, amelyek arról szólnak, hogy csak ott megáll időlegesen a hajó, és jelentős mértékben vesz fel, vagy ad le üzemanyagot. Azt hiszem, ezt is tovább kell még kutatnunk, nem szabad, hogy visszalépjünk egyéb területeken sem. Mindenképpen a kötelezettség meg kell, hogy maradjon a nyilatkozatételnél, ami pedig a standardokat és a hatékonyságot illeti, a 40 százalék, igen, ez egy jó dolog, és tulajdonképpen, hogyha ezt tesszük, akkor a 2030-as célt követjük, tehát hogy ennyivel csökkentsük a kibocsátókat. Azt hiszem ez a módosító indítvány támogatható, és ez lehetővé teszi azt is, hogy az ágazat kiaknázza azon forrásokat és eszközöket, amelyek lehetővé teszik, hogy csökkentsék a sebességet. Én eléggé híve vagyok, mint tudják, ennek a törekvésnek, de ugyanakkor itt azt hiszem, hogy eszközként kellene, hogy megjelenne, és nem célként. Ha pedig a nulla kibocsátást illeti, és e tekintetben is ugye a Green Deal kapcsán módosításokat tettünk, módosító indítványokat terjesztettünk be, és azért láttuk itt megjelenni. A Mászei kikötőben különben ilyen törekvések észlelhetőek most már. De még tegyük hozzá azt a dolgot is, hogy ugye a tengeri közlekedés modális közlekedéshez is csatlakoztat, mégpedig a folyami hajózás és szállítás tekintetében. Érdemes erre a folyami mozzanata is kitölni, kitérni, kitérni, és köszönöm szépen a kollégáknak, azt hiszem, hogy nagyon jó az együttműködés, itt közöttünk, és nagyon fontos átmeneti kérdéssel foglalkozunk már, mint a közlekedési rengeteg átmenet tekintetében. Elnök, köszönöm szépen! az ID esetében Joel Mölent szólítom, ha itt lenne, illetve mást, aki helyettesíteni, de nem látok itt senkit, akkor ECR, Alexandra. Yeah, thank you. Uh, first of all, and that... Alexander Vondra. Köszönöm szépen elsőként. Kezdjük a pozitívumokkal. Köszönöm az előadónak a jelentést és az erőfeszítéseit az elkészítésében, értékelem a kölcsönös kommunikációt. És bizonyos innovációkat is üdvözlök a módosítóiból. Nem csak arról van itt szó, hogy az administratív terheket kell korlátozni, az ECR ezt mindig fontosnak tartja, de azon intézkedéseket is üdvözöljük, amelyekkel a legszennyezőbb hajókat kell szabályozni az EU kikötőkben és kötelezzük a foszilis üzemanyagot használó hajókat, hogy elektromos áramot használjanak. Ezek mindenképpen olyan intézkedések, amelyeket tudunk támogatni. Másrésztről nem hiszem, hogy szükség lenne 34 módosítót benyújtani ehhez. Általában a bizottság javaslata jó egyensúlyt alakít ki a között, hogy az MRV-t egyszerűsíteni kell, azért, hogy koordináljon a szereplőkkel, és közben fenntartja azt, hogy részletesen és integrás módon lehessen az adatokat begyűjteni az EU rendszerébe. Tudván azt, hogy az IMO rendszer még nem létezik egy éve, legalábbis nem gyűjt be adatokat egy éve, ezért korai lenne most kiigazításról beszélni, vagy bármilyen komolyabb változtatásokról. Az EU és az IMO rendszerek teljes közelítése valójában éppen ellentétes lenne a legutóbbi EU szabályozás céljaival, amelyekből az egyik az, hogy az energiahatékony viselkedés terjesztését kell ösztönözni, és azt, hogy a hajóüzemeltetők zöldebb hajókat vásároljanak. Ezért aggaszt az előadó döntése, hogy a javaslathoz így az irányel felülvizsgálatát, a 94-es irányel felülvizsgálatát előre megelőlegezi a részletes hatástanulmány nélkül, és minden üvegházhatású gázt bevonna ide, nem csak a széndiokszidot. A frakciónk inkább azt támogatná, hogy a javaslat csak arra koncentráljon, hogy egyrészt stabil és robusztus rendszert alakítson ki, amelyel az adatokat begyűjtheti. Ez azért szükséges, hogy egyfajta alapvonalat lehessen kialakítani, még mielőtt az ágazati célokra vonatkozóan a jogalkotás megszületne egy külön javaslatban. Ezzel kapcsolatban mi több módosítót be fogunk nyújtani, amelyek tükrözik az elmondottakat. Köszönöm. Elnök, köszönöm. A GUA részéről Nick Wallace. Köszönöm, elnök úr. Először is nagyon jónak tartom az, a jelentést. Az előadó nagyon jó munkát végzett. Tudjuk, hogy a bizottság most az ITS kibővítéséről készít javaslatot, de 2021 közepére várhatjuk, csak ezt a jelentést, ez túl késő a hajó közlekedést a jelenlegi rendszerbe kellene bevonni, az MRV már létező rendszer, és nincsen több szükségünk több adatra azért, hogy tudjuk azt, hogy a hajó kibocsátásával már most foglalkoznunk kell. Az ETS és a másik megoldás egyelőre nem bizonyult sikeresnek. Ebben az esetben a javaslat tovább menne, kötelező szabályozási 40%-os csökkentést kellene előírni a 2030-ig. Van egy pont, amit a jelentés nem fed le, és a módosítók sem, a hajók mérete. A 2.1-es cikkben a tonna arányt csökkenteni akarják, és így lehetne, és így több hajóra vonatkozna. További 250 hajóra vonatkozna ez így, ideértvén kőolajszállító hajókat is. A nemzetközi egyezmény a hajók szennyezésének megelőzésére bizonyos elemzések szerint a 400 tonnás hajókra is vonatkozik. Szakértőkkel konzultáltam, és szerintük, hogyha a hajók adatbázisából indulunk ki, hogyha a 400 tonna feletti összes hajóra kibővítjük ezt, akkor 2400 további hajóra vonatkozni a szabályozás, kompokra, de teherszállítóhajókra, és megint csak kőolajszállítóhajókra is. A jelenlegi rendelkezés kivételt nyújt a halászhajókra, talán ezen kivételt a szupertrawlerokra vissza kellene vonni, hiszen ez komoly veszélyt jelent a halászati közösségekre. A mostani helyzetben a hadihajókra is kivétel érvényesül. Például az Egyesült van egy nagyon komolyan szennyező hajó, és nem hiszem, hogy a hadihajókra ilyen kivételt kellene alkalmaznom. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Most spontán hozzászólások következnek. Weiss, asszony, Meriam Deli, még valaki? Köszönöm. Köszönöm, Jutta Paulus a jelentést. The fund is uh, very, very positive, and also the uh, incentives of... Olyan fontos témákról beszéltünk, mint ugye az ösztönzőkről, hogy hogyan lehet ezeket a pénzeket visszajutatni újításra, fejlesztésre. és ezt más iparágokban is vannak példák, amelyeket követni tudunk. Az is fontos jelentésben, hogy hangsúlyoztuk, hogy mennyire szükség van arra, hogy mekkora áru tömeg kerül szállítása. Ugye ez a cargo carried kifejezés egy nagyon szakmai jellegű kifejezés, de fontos, hogy a szakbizottság <clears throat> ragaszkodjon ehhez a kifejezéshez a folyamatban. Fontos indikátor ez. Másrészt két kérdésem van ezek politikai, taktikai jellegű kérdések. Az egyik az ETS-tel függ össze a kibocsátás kereskedelmi rendszerrel. Mindannyian nagyon türelmetlenek vagyunk. Az ENSZ IMO rendszerével kapcsolatban szeretnénk, hogyha ez valóban hozzájárulna a széndiokszid kibocsátás csökkentéséhez, a dekarbonizációhoz, szénmentesítéshez a hajózási e, iparban, ugyanakkor e, aggódok amiatt, hogy milyen e, kudarcokat jelentene az, hogy a következő 365 napban úgy futunk előre, hogy a bizottság, az Európai Bizottság közben nem tudja megmutatni, hogy ők sikeresek is tudnak lenni remélhetőleg egy ilyen megállapodás megkötésével. Mert hogyha ezzel a taktikai kérdéssel foglalkozunk, de ez nem mutatja azt, hogy mennyire türelmetlenek vagyunk, akkor lehet, hogy kutatást fogunk vallani. És ugye csak taktikai kérdésre van szó és tulajdonképpen akkor nem fogjuk tudni az ellenállás miatt teljesíteni a polgárok felé azt, amit fölvállaltunk. A második technikai kérdés ugye az úgynevezett baseline, az alap, ami a bázisvonal, amit a 27-es módosítóban említünk. Látom és értem Juta érvelését, ugyanakkor a 2030-ig 40%-kal csökkentsék a kibocsátásokat, ez az IMO-ban már elfogadásra került, ez azonban 2008-as adatokra alapul. Hogyha 2018-at mondunk, akkor úgy gondolom, hogy nem a megfelelő üzenetet fogalmazzuk meg az iparági részvevők érintettek felé, hiszen ők azok, akik meg tudják mutatni a többieknek, hogy le lehet válni a széndiokszid kibocsátásra járó technológiákról, anélkül, hogy ez a versenyképességüket csökkenteni, és hogyha 2018-hoz ragaszkodunk, akkor sajnos pont azokat büntetjük, akik szövetségeseink az iparág összes többi részevőjének a meggyőzésében. Tényleg büntetni akarjuk azokat, akik bármelyik iparágban is elsőként hajlandóak reagálni és alkalmazkodni? Az úgynevezett first moverek, akik először lépnek egy ilyen cél érdekében, nem őket kéne büntetni. Deli asszony, köszönöm szépen. Köszönet a jelentéstevőnek is, de szeretnék egy olyan fővetésre reagálni, mert éppen most hangzott el, hiszen nagyon régóta beszélünk már a kibocsátások csökkentéséről, de a 2013-as stratégia például amely arról szólt, hogy az EU üvegház hatású e, e, gáz kibocsátásával kapcsolatos rendszerbe bevonjuk a hajózásipart, és ez nagyon lassan e, fejlődik, sajnos alakul. Úgyhogy ilyen helyzetbe kerültünk, mint ahol most vagyunk, hogy az IMO-tól várjuk, hogy lépjen, az IMO azonban nem lép, ugyanakkor gondoskodnunk kell arról, hogy minden iparág hozzájáruljon a széndiokszid kibocsátás csökkentéséhez, és ebben szerepe van a tengeri kereskedelmnek is. Ugyanakkor a bizottsági javaslat is nagyon messze van attól, hogy bármiféle kötelező kibocsátás csökkentési célt határozol meg, sőt, még konkrét kárenyhítési intézkedéseket sem határoz meg. Úgy gondolom, hogy olyan intézkedésekre van szükség, amelyek egyrészt hosszú távú, másrészt rövid távú intézkedéseket tartalmaznak. A parlament pedig régóta kéri az EU kibocsátás kereskedelmi rendszer kiterjesztését kérjük a tengeri szállításra, ugyanakkor ezt már most is megvalósítható lenne az MRV rendelet alapján. Én hiszek az erős intézkedésekben, ugyanakkor fontos, hogy amikor új intézkedéseket fogadunk el, akkor ne legyenek át fedések korábbi rendek, rendeletekkel, illetve egyik figyelembe a nemzetközi legjobb gyakorlatot. Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos, hogy tisztább kikötőkbe is be kell fektetnünk, hiszen ott is élnek polgáraink, akiknek az egészséget védenünk kell. Támogatom a jelentéstevő álláspontját, mi szerint valóban a kibocsátási célkitűzéseket a 2030-as 50%-os csökkentési célkitűzésekkel össze ö, ö, ö, hangolni, beszélnünk kell a nulla kibocsátású kikötők <clears throat> megvalósításáról, és végső soron a teljes ágazati zéro kibocsátásnak kell a szemünk előtt lebegni. Ehhez olyan intézkedésekre is szükség van, amelyek nem jelentenek anyagi terhet az üzemeltetők szempontjából. Nyilván a fejlesztésre, kutatásra nagy összegeket kell fordítani, ki kell építeni többek között az elektromos töltőállomások rendszerét a kikötőinkben, és így tovább. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. E, elnökként megteltem azt, hogy megadom magamnak a szót. A e, 23-as e módosítókkal kapcsolatban megkérdezném, hogy hogy tudják megoldani ne, ne legyen olyan tendencia, hogy a hajók az EU-n kívül Törökországban vagy más EU-n kívüli országok kiketőiben vesznek fel üzemanyag utánpótlást, vagy töltik fel a hajóikat. Ez, ez ellen hogyan tudnak föllépni? Mi lenne erre a konkrét javaslat? So, uh, you will conclude, maybe we start with the commission. A bizottsággal kezdjük, vagy van konkrét kérdése? Nincs, akkor a bizottság képviselőjének, Graf asszonynak adnám meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, üdvözlök mindenkit a mai délutánon. Köszönöm szépen, jelentéstevő asszony. Köszönetet szeretnék mondani a jelentéstervezetért, és nagyon örülök annak, hogy elkezdhetjük ezt a folyamatot az együttműködés önökkel a javaslat kapcsán, és remélhetőleg elfogadható eredményt érünk el nem túl távoli jövőben, most, hogy a tanács is készen áll arra, hogy lépjen. Ahogy önök is tudják, a bizottság még tavaly majdnem egy évvel ezelőtt javaslatot tett, ami arról szólt, hogy vegyük figyelembe azt, amit az IMO-ban elfogadtunk az adatbeli adatgyűjtési rendszerre kapcsolatban a rendeletben szereplő felülvizsgálati rendelkezések szellemében. A bizottsági javaslat alap főcsapás iránya az az hogy a meglévő rendelkezéseket kell szakmai jellegű módosításokkal frissíteni, annak érdekében, hogy áramonosabb módon tudjuk végrehajtani a rendeletet az IMO rendszerrel együtt, és így csökkenteni tudjuk az adminisztratív költségek, költségeket és terheket, miközben nem ásuk alá semmilyen módon azokat a célkötőzéseket, amelyeket a rendelet meghatározott. Ez azt jelenti, hogy megbízható adatokra van szükség hajónként, átlátható van szükség, az egyik cég, legfontosabb célkötőzés ez volt a rendelet megfogalmazásában és így eh, tudunk eh, széndiokszid kibocsátási ösztönzőket eh, teremteni. 2018-ban kezdődött a folyamat, tavaly került sor az első adatok begyűjtésére, és egy elemző jelentés készül jelen pillanatban a bizottság berkein belül, és remélhetőleg ezt önök is hamarosan látni fogják. Most tehát már megdöbbentően nagy számú hajóról, van adatgyűjtési folyam, adatgyűjtés folyamatban. Olyan helyekről van szó, melyek európai kikötőkbe érkeznek, hogy onnan indulnak. És ahogy mindannyian tudják, tavaly óta új bizottság állt föl, új politikai lendületet vettünk a zöld megállapodással, és elköteleztük magunkat az egész Európai Uniós gazdaság szempontjából többek között a párosi Egyezmény szellemében, ahogy ennek közül sokan mondták, úgy gondolom, hogy a szállítmányozás, a shipping ugye ágazatként kicsit kimaradt a klímaharcok csatározásaiból. Úgy gondolom, hogy itt az idő, hogy ezen változtassunk jelentős potenciálok rejlenek ebben az ágazatban az indioxid kibocsátása kapcsolatban, úgyhogy ezt mindenképpen említeni kell. Ráadásul az ETS, mint javaslat, eleve bizottsági javaslatként született meg. Elkezdtük a munkát ezzel kapcsolatban, szélesebb intézkedés csomagról van itt szó, amely az zöld megállapodással kapcsolatosan készül de a szállítmányozással szabva is számos intézkedés van kidolgozás alatt. A 2013-as hatástanulmányt nyilván felhasználjuk annak eredményeit, nem hiszem, hogy ez önmagában elég lenne a munkánkhoz, nyilván építeni kell rá, de újra felül kell vizsgálni a helyzetet, hogyha 50-55 százalék fele mozdulnánk el a kibocsátás csökkentési célkötőzés tekintetében, akkor frissített adatokra van szükségük, szükségünk. Ami pedig az LTS e jellegét illeti, kérdéses, hogy nyitott vagy zárt ETS-t szeretnénk, e, ez összefügg más ágazatokkal is. És persze a Brexit hatását, hatását is figyelembe kell vennünk, tehát részünkről látjuk azt, hogy szükség van új alaposabban kidolgozott hatástanulmányra a 2013-as után. Néhány rövid megjegyzés a fölvetett kérdésekkel kapcsolatban a jelentésre és a többi felszólalóra is hivatkoznék. Először is a tárgyi hatályt tekintve ragaszkodjunk el a széndiokszidhoz, vagy pedig szélesítsük ezt ki általában az üveghatás, üvegházhatású gázokra. A bizottság úgy döntött, hogy a széndiokszidra koncentrál, mert ez jelenti az üzem eh, üvegházhatású gázok több mint 95%-át, legalábbis ami a eh, hajózási ipart illeti. Ez a eh, logika, ami a háttérben húzódik. Ugyanez az igaz a, arra is, hogy miért a hajókra koncentrálunk, hiszen a hajók jelentik a 95%-ot a kibocsátásban. Ami a szállított teher volument illeti, az úgynevezett cargo carried eh, indikátort. Eh, ezzel kapcsolatban el kell gondolnunk az álláspontunkat. Eh, a széndiokszid, operatív széndiokszid kibocsátási normákkal kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy különösen idén ezzel kapcsolatban nagyon sokat, sok vita folyik. A következő MEPC kapcsán is lesz erről majd szó márciusban is, és majd ősszel is. Ami a finanszírozást illeti meggyőződésem, hogy mindannyian úgy gondoljuk, hogy további finanszírozásra van szükség az ágazat színmentesítése kapcsán. És valóban, hogyha van LTS e rendszer, akkor az abból származó jövedelmek hozzájárulhatnak ehhez a finanszírozáshoz, infrastruktúra építéshez, a retrofittinghez, a jó utolagos felszereléséhez, környezetbarátabb hajtástechnológiákkal, és tulajdonképpen ezzel le is zárnám a felszólalásomat a bizottság régéről, részéről. Ennek köszönöm szépen, Jutta. Köszönöm szépen mindenkinek, az elnyes jelentéstelőknek is a munkát, akikkel nagyon gyümölcsöző párbeszédre kerülhetett sor a jelentés megfogalmazása, a megszövegezése előtt. Köszönöm szépen a mai felszólalásokat, és azoknak is köszönöm, akik bármilyen módban kérdéseket tettek fel, hogy megjegyzéseket juttatok el hozzá. Megpróbálok három percen belül maradni, de elég nehéz lesz, mert elég sok kérdést felvetettek kollégáim. Péter Lize, ön azt mondta, hogy az intézkedést semlegesét kell tenni mind abban a szempontból, hogy milyen zászlót hajózik a hajó, mind más szempontokból. Fontos, hogy minden olyan hajóra vonatkozzon a rendelet, amely európai kikötőben jön be, vagy onnan indul. Teljesen mindegy, hogy ki az üzemeltető, teljesen mindegy, hogy milyen zászló alatt közlekedik a hajó. Arról kellene beszélnünk, hogy a, a jövedelmek mekkora százaléka menjen bele ebbe az alapba. Erről nagyon szívesen beszélek, cserélek eszmét, nem tudom, hogy mennyire szükséges ezt az alapot hozzáférhetővé tenni nemzetközi cégek számára is, hogyha tehát úgy gondolom, hogy ennek itt vannak korlátai, de nagyon szívesen várom önöktől a esetleges információkat, hogyha van tapasztalatuk a légiközlekedéssel kapcsolatban ami alkalmazható lenne itt is. Tehát szívesen vitatok meg minden ilyen javaslatot. Természetesen a kikerülben élők egészségére ugyanez vonatkozik. Katrin Zsabul nagyon fontos kérdés vetett fel az NOx és az SOx nitrát szulfát, nitrit szulfit vegyi anyagok kibocsátása. Ugye a széndiokszidnál nagyon egyszerű, amit elégetünk, az, az széndioksziddá alakú, meg némi finom szemcsés részes ké, ké, a kibocsátás természetesen attól is függ, hogy hogyan használja az ember azt a hajtóművet, ami a járművét hajtja ezeket a kérdéseket meg lehet beszélni. Vandra úr, hogyha rengeteg időnk lenne, egyet értenék, mondhatnám azt, hogy várjuk még 3-4-5-6 évet, de nincs ennyi időnk. És elég régóta kórházban dolgoztam minőségbiztosítási rendszerben, és nagyon jó terveket alakítottak ki, hogy hogy kell kezelni egy beteget, azonban a betegek maguk nem tartották be ezeket, úgyhogy az orvosoknak gyakran tehát ugyanez a helyzet ezzel a bolygószintű szükséghelyzettel is. Aztán az a felvetés, hogy a hatály kiterjesztése mit jelentene, Végső soron a jelenlegi rendszer kiterjed a kibocsátások 90%-ára, ezért azt javaslom, hogyha van áttekintés arról, hogy mekkora a kibocsátási arány, ter, arány kategorizálható katonai és civil kategóriába, akkor várom. Nos, ezzel kapcsolatban ugye volt kutatás az amerikai hadsereg 2001 óta 1,2 milliárd eh, metrikus tonna széndiokszid kibocsátást eh, produkáltak. Nos, ők viszont nem európai kikötőkbe futnak be, ezt is figyelembe kell venni. Penel említette, hogy át kellene gondolnunk, hogy mennyire bölcs az IMO-t vinni tovább, no, vagy egy gyakor, nyomást gyakorolni rájuk. Én viszont úgy tudom, hogy ők nem, nem léptek soha, ha csak nem ö, tolta őket valaki. Úgyhogy úgy gondolom, hogy meg kellene mutatnunk az IMO-nak, hogy itt az ideje, hogy végre lépjenek és ne vonakodjanak agyit. És tulajdonképpen a mi hatás, nyomásgyakorlásunk az munkát spórol meg nekik. Másrészt a bázisvonal, hogy nem az első aktív lépőket büntetjük el. Nos, gyakorlatilag azok, akik legelőször léptek, ők az átlagnak a jó oldalán vannak már is, tehát már is jutalmazva vannak abból a szempontból, hogy a közelebb állnak a, a, az új kihívás, új követelések teljesítéséhez, hogyha 25%-kal vannak az ideális szint alatt, akkor már közelebb van hozzá, mint aki még 40% ugye 40% csökkentéssel szembesül úgy, hogy az átlagot éri csak el. Nos, ami a szén szivárgást illeti, tehát azt, hogy máshova elmennek a hajók üzenyagot fölvenni. Nos, ennek, ennek rengeteg járulékos költsége van, különösen, hogyha jelenlegi kibocsátási rendszert nézzük, úgy tűnik, hogy több száz eurós ETS egység ára lenne szükség ahhoz, hogy érdemes legyen más országba tankolni. Nem is zavarna engem, hogy helyen magas lenne az ETS egységeknek az ára, de nem látom, hogy ez öt, a következő öt belül megvalósulhatna. A bizottság felé nagyon szeretném a köszönetemet kifejezni, amiért a szakmai részletek szempontjából együtt tudunk működni, és örülök, hogy a munkája meg is kezdődött a bizottságon belül is, és azt hiszem, hogy az a kérdés, hogy ez nyílt vagy zárt ETS legyen, nos, egészen más az elkerülési költség, mondjuk az ipar többi részéhez képest, ezért érdemes lehet jelen pillanatban külön ets létrehozni, és aztán átgondolni, hogy eh, hogyan tudjuk ezeket harmonizálni egymással a későbbiekben. Úgy gondolom, hogy eh, a bizottságnak kellene elgondolnia, hogy melyik intézkedésnek milyen előnyei és hátrányai vannak. Nagyon szívesen tárgyalunk eh, ennek a jövőjéről, és biztos vagyok abban is, hogy sok olyan módosító lesz, amelyel kapcsolatban megállapodhatunk, vagy esetleg nem. and uh, the vote. Módosítók határideje március 3-a, és uh, májusban szakbizottsági szavazás, júniusban plenáris elé visszük a szavazást. A következő napi rendi ponthoz értünk. Átadom az elnökségi szerepet Cezárénának, Luenának. mikrofonon kívüli hozzászólás. 9876. Expert in aviation. Én navigációs szakértő vagyok. A világban a repülők 30%-a kevésbé hatékony, mint az európai és az amerikai. Ezt figyelembe veszik a széndiokszid kibocsátás csökkentésében? Ennyit akartam mondani. Continuamos con el punto 16. 16-os ponttal folytatjuk. Eszmecsere a bizottsággal, az elektronikus cigarettákkal és hasonló termékekkel kapcsolatban. Az először is az egészségügyi főigazgatóság képviselőjének adom meg a szót, André Risz úrnak kettő percben. Good afternoon, ladies and 10 percben. Üdvözlök mindenkit, hölgyeim és ereim, köszönöm a meghívást ezen fontos eszmecserére. Egy rövid előadással kezdeném az elektronikus cigaretták helyzetéről. és a hőkezelt dohánytermékekről. Nos, az irányelv négy évvel ezelőtt óta alkalmazandó teljes mértékben. A dohánytermékekre, hőkezel dohánytermékekre és az elektronikus cigarettákra vonatkozik. A dohány ellenőrzés egyik fő intézkedése, és emiatt a dohány és az egyéb termékeket akarjuk kevésbé vonzóvá tenni a fiatalok körében. Van egy kötelező rendelkezés az elektronikus cigarettákra vonatkozóan, ez a világon az egyik első ilyen intézkedés. Az irányelv eredménye, hogy csökkent a dohány fogyasztás, megerősödik a belső piac, és magas szinten védjük az egészséget, különösen a fiatalok egészségét. So why we decided to regulate electronic... Miért döntöttünk úgy, hogy az elektronikus cigarettákat szabályozzuk? A megfogalmazás idején egyértelmű igény volt erre. Különböző szabályok voltak az EU-ban. 14 tagállamban gyógyszeripari termékként tekintettek az elektronikus cigarettákra funkcionális szempontból, mások a dohány szabályozást vetették ki rájuk, másoknál pedig nem volt ilyen szabályozás. És erősen nőtt a piac, és komoly közegészségügyi, népegészségügyi aggodalmak voltak. Például félrevezető információk, információhiány a hosszú távú hatásokról, minőségi kérdések, ezek miatt kezdtünk hozzá a munkához. Ami az elektronikus cigaretták használatának az elterjedését illeti, ez elég komoly. Az Euróbarométer 2017-es eredményeire hivatkozok itt. 12-en próbáltak elektronikus cigarettát alkalmazni, használni. Még nagyobb ennek az aránya a fiatalok körében. A 15-24 éveseknek 25%-a próbálta már ki az elektronikus cigarettát. Az Egyesült Államokban az elmúlt évtizedben nagymértékben csökkent a cigarettahasználat, de a gimnazisták körében például egyre inkább elterjedőben van az elektronikus cigaretta. Tudom, hogy sokakat aggaszt az elektronikus cigaretták biztonságossága. Pár hónappal ezelőtt az Egyesült Államokban komoly, komoly káros hatásokat mutattak ki az elektronikus cigaretta használatával kapcsolatban, és itt emiatt komoly közegészségügyi problémákat azonosítottak be a USFD és a CDC Atlanta részéről. Hogyan lehet szabályozni az elektronikus cigarettát? Az EU-ban is voltak káros hatások az elektronikus cigaretta használatából adódóan, ezt szorosan kell monitoroznunk. Büszkék lehetünk viszont arra, hogy az irányelv nagyon szigorú rendelkezéseket hozott be, és például ami az E-vitamin használatát illeti, ezt az Egyesült Államokban alkalmazták, ezt az EU-ban betiltottuk. A vitamin vagy egyéb addiktív anyagok használata tiltott. Erősen korlátozzuk a nikotin koncentrációt 20 mg-ra milliliterenként, és az irányelv bevezet egy előzetes tájékoztatást a gyártókra vonatkozóan, és az importőrökre vonatkozóan az illetékes hatóságot fél évvel a forgalomba hozatal előtt kell erről tájékoztatniuk. Nagyon sok aspektus és a kapcsolatban újabb információk kerültek a birtokunkban, például a cannabis és a CBD értékekkel kapcsolatban még nincsenek információink, és komoly aggodalom a fiatalok körében az elterjedtség és a különböző aromák használata. Vannak, akik nem veszik figyelembe a tilalmat, és különböző különböző ízesített termékeket is forgalmaznak. Ami a káros eseményeket, illetve az Egyesült Államokban ezekből az információkat próbáljuk feldolgozni. Ami a hőkezelt dohánytermékeket illeti a TPD-ben, ez a dohánylevelekhez és az elektronikus cigarettákhoz kategóriájába nem tartozik, itt ezek új dohánytermékeknek számítanak, tehát vonatkozik rájuk az előzetes tájékoztatás az illetékes hatóságok felé, és május 20-án a mentolos tilalom bevezetésre kerül, amikortól már az EU-s piacon nem lehet forgalmazni ilyen termékeket. A hőkezelt dohánytermékeket teljes mértékben lefedi az irányelv, de ezen intézkedések alól nem élveznek mentességet. Miért számít újdonságnak ez az új termék? Tudjuk, hogy milyen piaci potenciáról beszélünk, a bizottság tehát szorosan figyelemmel kíséri a termékeket, és tudományos adatokat gyűjtünk be. Azt láttuk, hogy harmadik felek hoznak be a piacra ilyen termékeket, és ezzel a forgalmazott dohánytermékek piacára kihatnak. Gyakran sok tagállamban ezeket szabályozzák, és a dohánymentes szabályozások, a nemzeti szabályozások ezekre nem vonatkoznak, és ezért a gyermekek és mások is kivannak téve ezen kibocsátásoknak. Sok félrevezető információt hallhattunk ezen termékekkel kapcsolatban, szerint ezek jobb alternatívák, és ez nagyon sok szabályozással ellentétes. Tavaly az FCTC COP8 döntés során, amelyet az EU kezdeményezett, kértük, hogy értékeljék a termékeket. Pár hónap múlva készül el erről a jelentés a COP9 alatt, idén Hollandiában. Ki kell igazítani az FCTC iránymutatások megfogalmazását azzal a céllal, hogy el lehessen kerülni azt, hogy kikerüljék az FCTC irányvonalak alkalmazását. Van itt még két diám arra vonatkozóan, hogy hogyan próbáljuk a jelenséget jobban megérteni. Az irányelvben a bizottság kötelezettsége, hogy május 2021 májusában jelentést kérdés, készítsen el az irányelv végrehajtásáról. Most az előkészítési szakaszban vagyunk, és láthatják, hogy több kérdéssel is foglalkozunk venni az elektronikus cigarettákat és az utántöltő flakonokat, de több más terméket is elemzünk, és annak a piaci fejleményeit. Tehát adatokat gyűjtünk be különböző információforrásokból. Mindezt szakértői csoportok szintjén tesszük tagállamokban, közös fellépések révén, Euróbarométer közvéleménykutatásokat végzünk idén, 2020-ban. A tudományos véleményt, szakvéleményt is kikérjük, a termék percepciós tanulmányokat készítünk, és megnézzük tehát az elektronikus cigaretták és a hőkezelt dohánytermékek ilyen jellegű helyzetét. Ami a tudományos értékelést illeti, a SCER, a Tudományos Bizottság részéről felkértük ezt a szakbizottságot, hogy az elektronikus cigaretták hatására koncentráljon, és annak különböző elemeit tanulmányozzák. Szeretnénk ezeket jobban megérteni, és azt reméljük, hogy a Pár hét múlva esedékes nyilvános konzultációra ezek elkészülnek, és szeptemberre, október elkészül az ezzel kapcsolatos vélemény. És akkor további információt tudunk majd adni a jelentésünkben a parlamentnek és a tanácsnak is. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót elsősorban Megénész asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönet a bizottságnak, nagyon hasznos volt az összefoglaló a jelenlegi helyzetről, ezzel kapcsolatban több kérdés felvetettem már, és mindannyian tudják, hogy az Egyesült Királyságban, Egyesült Államokban mi folyik, ezért úgy gondolom, hogy fontos, hogy az európai ö, ö, jogalkotó ezzel kapcsolatban mit döntött, de ez a döntés nem teljes körül. Ugye sok fiatalról van szó, aki elektronikus cigarettát használ, és lehet, hogy olyan fiatalok ők, akik cigarettát nem is szívtak, soha elfogadhatóvá a csoportjukon belül esetleg a, a vaping, az elektronikus cigaretták alkalmazása. Az amerikai helyzet nagyon aggasztó, tiszta vagyok azzal, hogy ennek a direktívának a bizonyos vonászai a tagállamok kezében vannak. Ezt át kellene gondolnunk, hogy jobb harmonizációra sor kerülhet-e például a CBD-vel kapcsolatban, az ízesítőanyagokkal kapcsolatban, és ezzel kapcsolatban az rendelkezésre információ alapján esetleg már most állást kellene foglalnunk, de vannak más ö, információink is a fogyasztói szokásokkal kapcsolatban amelyekről hamarosan döntés kellene hoznunk. Úgy gondolom, hogy elképesztő, hogy milyen gyorsan, e, e, talán szinte egyik napon a másikra e, bevetté vált e, e a vaping, az elektronikus cigaretták alkalmazása. Nem tudjuk, hogy ez talán a dohányiparnak a, a, a váltásának a része-e. E, Nemrég egy kórházban azt találták, hogy az elektronikus cigarettát szívó e, asszonyoknál magzatok mérete ugyanakkora volt, mint eh, soha nem dohányzó eh, asszonyoké. Ez nem jelenti azt, hogy eh, támogatnánk a, a várandós anyák körében a elektronikus cigarettek használatát, de úgy tűnik, hogy nincs nagy baj. Érdemes lenne az eredményeket figyelembe venni a bizottsági munkában is. Nagyon hálás vagyok azért, hogy ezt a vitát lefolytattuk, és meghallottuk ezt az előadást, hiszen úgy gondolom, hogy szorosan figyelmel tekint, követnünk azt, ami a terepen történik, hiszen egyikünk sem tudtam volna megjavas, meg azt, hogy a fiatalok 25%-a hamarosan eh, elektronikus cigarettát fog használni társadalom minden ö, eh, ö, eh, szektorában. És persze, ami nem világos, az az, hogy az ízsítő anyagok hatása milyen. Tehát ez nagyon fontos lenne, és kár, hogy vérnünk kell, gondolom, a terepmunka eredményére. Nem, nem, nem biztos, hogy jó ötlet az, hogy hogy megvárjuk, amíg az esetleges problémák bekövetkeznek, és azok alapján döntünk a kockázatokról, de lehet, hogy máshogy nem is lehet ezt csinálni. Köszönöm szépen, mondja az elnök Lisszegornak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük a bizottságnak is de kérném már most a bizottságot, aki itt van, vagy valaki mást a jelenlévők közül, hogy akkor mondják el nekünk, hogy mi történt az Egyesült Államokban pontosan. Hiszen Európában több millió embert érdekel ez a válasz. Nem lehet annyi a válasz, hogy tavasszal konzultációt tartunk. A főigazgatóság, a Szanté főigazgatóság már ma kell, hogy tudja, hogy mi volt, ami ezt okozta, hogy miért szenvedtek el ilyen súlyos problémákat, egészségügyi problémákat az Egyesült Államokban, azért, hogy az EU-ban ez ne következhessen be. Ezt hónapokkal azután, hogy az első esetek bekövetkeztek, és legalább három nappal azután, hogy a titkárságtól ezt a kérést feltettük, szeretnénk erről eszmecserét tartani, és szeretném a választ most a bizottságtól meghallgatni. Talán mások is vannak itt a teremben, akik utána szívesen majd elmondják, vagy akik interneten követnek minket, ők is szívesen hallanák a tájékoztatást. Hiszen ez egy nagyon fontos kérdés. Ma délben a Health munkacsoportban beszéltünk arról, hogy hogyan lehet az elkerülhető kockázatokat a rákkal kapcsolatban kezelni. Hogyha valami elkerülhető, a rák esetek 50%-a a dohányzásból adódik és semmilyen információ nem volt arra, hogy az elektronikus cigaretta mennyiben rákkeltő, és hogyha a rák ellen fel akarunk lépni, és van arra lehetőségünk, hogy a súlyos dohányosok átálljanak az elektronikus cigarettára, akkor ezt nem kell megnehezíteni, ezt bátorítani kell. Közben egyértelműen ki kell mondanunk azt, hogy mindent meg kell tennünk azért, hogy a gyerekek, a fiatalok egyáltalán ne is kezdjenek hozzá se a dohányzáshoz, se az elektronikus dohányzáshoz. Elnök úr, van itt időnk. Messze fél hét előtt befejezzük a munkát, ezért veszem magamnak a szabadságot, hogy ehhez is hozzászóljak. Tehát a rákesetek 50%-át a dohányzás okozza, és hogyha lehetséges az elektronikus, elektronikus cigarettával ezt komolyan csökkenteni, ezt a rák kockázatot, hiszen egyelőre még nem tudjuk, hogy rákkeltő az elektronikus cigaretta, ezt vizsgálni kell. De persze nem szabad olyan termék felé irányítani az embereket, amely maga is egészségkárosító kockázattal jár. Tehát ezért kell tudnunk, hogy mi történt az Egyesült Államokban, és hogyha szükséges, akkor sürgősen kell lépnünk. Köszönöm szépen. Az idő nem probléma tulajdonképpen ezért minden felszólalónak lehetőséget tudok adni. Én magam is felszólalok most ennek a vitának a részeléként. Nos, az elmúlt néhány hónapban olyan e, e, krízist láttunk az Egyesült Államokban, amelyek e, e, elektronikus cigarettafelhasználók halálával jártak, Belgiumban is volt egy ilyen, és a fiatalok között az USA-ban 1,5-ről majdnem 21%-ra növekedett a fiatalok aránya, akik a tigros szívnak, és azt látjuk, hogy a 14-18 évesek között is jelentősen megnőtt a felhasználók száma. A nemzetközi szervezetek folytatják a figyelmet arra, hogy ennek a termének van egészségügyi hatása, és ez a dohányzás elleni küzdelem erőfeszítéseit is alása. Természetesen az Európai Unió egyelőre nem alkalmazkodott az adatokban tükröződő valósághoz. Az november 28-ai eh, eh, eh, szakértői egyeztetés kapcsán elhangzott, hogy biztos ilyen kannabidajó anyagokat tartalmazó kiegészítők, illetve nyersanyagok azt a benyomást kelthetik a felhasználókban, hogy akár egészségügyi hatása, pozitív hatása is lehet ezeknek az elektronikus cigarettáknak. Azonban az biztos, hogy látjuk, hogy a rendelet már nem felel meg annak a célkitűzésnek, amelyet magára tűzött hogy az egész közegészségügyi, eh, adóügyi, eh, a fekete kereskedelem elleni küzdelem, illetve az egészségügyi, eh, pontosabban a, a rák elleni küzdelem, illetve a környezetvédelmi erőfeszítéseink céljait szolgálja, az új nem nikotintartalmú termékekkel kapcsolatban tehát hátralékos feladataink vannak. A bizottság maga is megfogalmazta és meghatározta, hogy melyek a hiányosságok, és úgy gondolom, hogy ezt a joghézagot a tagállamok szintén is meg kell vizsgálni és be kell tölteni, hiszen a nikotinot nem tartalmazó folyadékok is problémákat jelentenek. The chairman, I will take the floor. Köszönöm, elnök úr, Frederik Rész nevében szólok hozzá, aki árnyékjelentésteve volt a dohánytermékek irányelvével kapcsolatban. Azt kérte, hogy két kérdést tegyek fel a bizottságnak. De először egy rövid észrevételem lenne a lehetséges toxikus hatásokról bármely termékkel kapcsolatban. Ha a rákról beszélünk, onnantól, hogy vélhetően toxikus hatása van egy terméknek, pontosabban ez az időpont, ez legalább tíz évvel azután van, hogy elkezdtük azt használni. És jelenleg nincsen tájékoztatásunk, információnk, akkor talán nem kellene forgalomba hozni ezen termékeket, tehát tíz éven keresztül kellene kísérletezni, és utána van megfelelő információnk erre vonatkozóan. Frederik kérdése. A bizottság meg tudja erősíteni azt, hogy nincsen európai eset, amely hasonlatos lenne ahhoz, amit az Egyesült Államokban tapasztaltak, hogy a tagállamok ilyenről nem számoltak be, kivéve a belga eset, amelyről tudunk. Ami az elektronikus cigaretták kockázatát illeti a nem dohányzók számára, akik ezek használatát kezdik. A bizottság készen áll-e arra, hogy új kezdeményezéseket hozzon a következő hónapokban azért, hogy meg lehessen, el lehessen kerülni azt, hogy a dohányipar egyre fiatalabbakat célozzon meg? a bizottság meg tudja erősíteni a tanulmányokat az egyik a Public Health England részéről, mi szerint Európában az ízesített elektronikus cigaretták hozzájárultak ahhoz, hogy a felnőttek körében a dohányzás visszaszoruljon. Végül pedig a bizottság jelentése a dohánytermékek irányelvének végrehajtásáról 2021-ben. Ezzel kapcsolatban meg tudja erősíteni azt, hogy kiegyensúlyozott európai megközelítést tartanak fenn, miszerint az elektronikus cigarettát hatékony eszköznek tartják a dohányfogyasztás megelőz, megelőzésére, és így kevésbé káros alternatívát jelentenek ezek a hagyományos cigarettához képest. Köszönöm, megadó szó az ID képviselőjének, Ben a képviselő, Benyú képviselő, bocsánat. erre sikerült mondja az elnök. Semmi gond. Elnök úr, tisztelt kollégák, a dohány fogyasztása 6 ponttal csökkent 2016-17 között az Eurobarométer szerint. Az Addiction, Addiction tanulmánya szerint az elektronikus cigaretta hatékony módszer azért, hogy a hagyományos cigarettáról leálljanak a dohányzók. Franciaországban 2017 áprilise óta történik az, hogy bizonyos közintézményekben, így az iskolákban is egyre erőteljesebb a kiállás azért, hogy a dolgok jó irányba fejlődjenek. Ezen kívül fontos tudni azt, hogy vannak olyan folyékony anyagok, amelyek a kedvező anyagokon kívül ártalmasak, és ezeknek külön kereskedelme folyik, és ez elvezethet akár a mérgező hatásig. Aztán van a Budabú kábítószer, amelyet elektronikus cigarettákban fogyasztanak, és a hatása rendkívül negatív a kanabiszéhez hasonlóan, de annál erősebb is. Éppen ezért kérdezzük azt, hogy a bizottság mit tervez végezni az ellenőrzés tekintetében azon termékek esetében, amelyek a Schengen övezetbe illegálisan jutnak be, és a Budapú kábítószerrel kapcsolatosan hogyan kíván fellépni az Európai Bizottság. Köszönöm szépen! Gracias, señora. Köszönöm szépen Benyú asszonynak. Rubászi asszonynak adom meg az zöldek részére szót. Köszönöm szépen mint ahogy az Európai Bizottság az imént jelezte, valóban fontos az, hogy megkülönböztessük a dolgokat. Ugye vannak az elektronikus cigaretták és a hőkezelő dohány termékek, ezek két külön kört képeznek. Ugye az egyik esetében valódi dohányal van dolgunk, tehát ugyanúgy kell megadóztatni, mint az egyéb hagyományos dohánytermékekkel esetében. Ezen kívül az elektronikus cigaretta esetében is megtehetnénk azt, amit Litvániában alkalmaztak, és sokszor beszélünk arról, hogy az adó, mármint hogy a dohány irányelvet hogyan kellene felülvizsgálni, de a az adózással kapcsolatosan nem így gondolkodunk, pedig ez is érdekelne a bizottság e tekintetben, hogyan nyilatkozik. Ugye az elektronikus cigaretta és az egészségügy egy további kérdés költ vet fel. Jól emlékszem, 2014-ben ugye nagy viták alakultak ki a dohány irányával kapcsolatosan, és annak idején felem felhoztam azt, hogy nem szabad, hogy az elektronikus a cigarettát banális, közönséges terméknek minősítsük. Jeleztem, hogy nagyon keveset tudunk arról, hogy milyen vegyi adalékokat tesznek bele, milyen fajta kombinált hatás érvényesülhet a dohányzásnak a révén, illetve az égési folyamatban. Aztán hallottam olyat a tegnapi napon, hogy egyesek többet szeretnének tudni arról, hogy milyen következményekkel járnak ezen termékek fogyasztásai, és valóban úgy gondolom, hogy a TBD irányelvnek a felülvizsgálatában sokkal messzebbre kellene eljutnunk, túlságosan engedékenyek voltunk a korábbiakban. Az Európai Bizottság arra hivatkozott, hogy majd tudományos véleményt ad közre. De hát mennyi ideig kellett várni erre? Mert hogyha megnézzük a statisztikákat, akár az Egyesült Államokban, ugye 2000-nél több ugye, beteg van, és 50-nél több halott ott van, plusz még ugye Belgium is hozzájön mindenhez. És mindez felveti az, hogy annak idején miért jött létre az irányelvünk. Azért, hogy visszavessük a fogyasztásra a fiatalok körében. Most pedig elkezdtük engedélyezni a legkülönbözőbb arómékát, szexis arómékat, azért, hogy minél nagyobb korosztályokat tudjunk elérni. Na most ugye megengedték az arómákat a dohányok esetében, és most pedig a az elektromos cigaretták esetében terjesszük ki még inkább az ízesített műfajt. És ugye 25 százaléka a fiataloknak pedig hát szívogat csak ilyen enyhébb termékeket, de hát mégis ugye fontos az, hogy megszülessenek ezek a bizonyos tanulmányokat, de egy biztos, hogy a fiatalok esetében pont ellenébe megyünk annak az iránynak, amelyet annak idején megfogalmaztunk, és mindez a dohány előállítóinak és a cigaretta előállítóinak kedvez. Úgyhogy oda kell drákoi módon figyelni minden mindezerre. Figyeljük meg azt, hogy mi történik az Egyesült Államokban az aromák tekintetében. Az Európai Bizottságnak ki kellene mondani azt, hogy betiltja az ízesítést. Franciaország a második ö, ugye fogyasztója az elektronikus cigarettának az Egyesült Államok után második pozícióban vannak. És hát ugye különböző molekulák vannak benne az elektronikus cigarettákban, a pentaknedium és a, egy másik anyag. És Franciaország betiltotta a diacetin nevűt, mert hogy észlelte Franciaország az, hogy a tüdőre káros hatással van ez ki. Na most ugye két ellentétes dolgok történnek itt. Ugye Franciaországban megadatik az, hogy vannak ügynökségeink szakértőkkel, akik ezeket nyomon követik és be tudják tiltatni. De a többi országgal mi lesz? Ugye azt mondanám, hogy az EU szintjén nem adtuk magunknak meg minden eszközt ahhoz, hogy tudományos alapon tudjunk utána menni a dolgoknak. Milyen módon kívánja az Európai Bizottság drákoi módszerekkel, és nem kivárva a TBD-nek a felülvizsgálatát, tehát, tehát hogyan kíván az Európai Bizottság felépni. Ugye egy dolog, hogy a fiatalok ugye dohányoztak, de mégis drákai fellépések kell őket szembesíteni, és az addiktív anyagokat is jobban figyelembe kell venni a tanulmányozásnak. Az Egyesült Államokban mi történik? Az, hogy ők maguk készítik el ott a keverékekkel, tehát tulajdonképpen személyre szabták az elektronikus cigarettának az alkalmazását. Franciaországban nincs lehetőség annak, hogy különböző keverékeket készítsenek, ezt tiltja a törvény. Sürgősen, azonnal fel kell lépnünk. Gracias, señora Rivasi. No hay límite de tiempo, pero conviene... Nos, nincs eh, időkeret, de azért senkinek nem kellene hosszabban beszélni, mint a maga bizottság. Megadom a szót a következő felszólalónak. Uh, Mr. Chair. Elnök úr, köszönöm szépen a lehetőséget, mondja a képviselő. Uh, olvastam 24 különböző nagy tanulmányt az elektronikus cigaretták és egyéb dohányzási eljárások, módszerek elemzésével kapcsolatban, és az a helyzet, hogy mindent és mindennek az ellentétét is megtalálunk ezekben a tudományokban. Tehát mielőtt döntést hozunk, szeretném, hogyha valós tudományos tanulmányokat látnák az a kapcsolatban, hogy mi a probléma pontosan. Tudjuk-e az elektronikus szigeteket arra használni, hogy a dohányzás kárait csökkentsük, vagy éppen ellenkezőleg e, éppenséggel belépő e, jelent ez a fiatalok számára a dohányzás felé. Szeretném, ha a bizottság valós tudományos tanulmányokat végezne, végeztetne ezen kérdéskörrel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Az utolsó felszólaló Szádem asszony szocialista frakció részéről. Köszönöm szépen. Nincs Dán tolmácsolás Lásma, úgyhogy megy, angolul fogok beszélni. Nyilván nehéz lehet a bizottság részére döntést hozni ezen a területen, hogyan is kéne eljárni, hiszen nincs valós, masszív, tudományos dokumentáció az a kapcsolatban, hogy mi a elektronikus dohányzás következménye. Azonban az európai rákellenes szervezetek, mind a hőkezel dohánya, mind az elektronikus szigetával kapcsolatban sokkal keményebb föllépést javasolnak. Nem jelzés ez a bizottság felé? Értem, hogy a tagállamok felelőssége dönteni, de nem lenne jobb, hogyha a belső piac tekintetében egy közös, közös európai megközelítés lenne, egy erősebb megközelítés, akár az előzetes figyelmeztetése kapcsolatos megközelítés, akár az a cigaretták betiltásának kezdeményezése, és hogyha később majd többet tudunk, akkor lehet újra esetleg lazítani, ha azt látjuk, hogy valójában nincs az elektronikus cigarettázásnak egészségügyi hatása. Tehát a kérdésem az az, hogy <clears throat> nem jelzésre a bizottság felé, hogy az Európai Rákellenes Szövetségek eh, felszólítanak a keményebb eh, szabályozásra. Köszönöm, elnök. Most pedig a bizottság részére megadom újra szót Rész úrnak. Köszönöm. Thank you very much. I, I would do my... Köszönöm szépen. Jó néhány fölvetést eh, fogalmaztak meg a képviselők, szeretnék ezekre kitérni. Először is, amikor az ember a statisztikákat olvasgat, akkor nyilván a 2017-es barométer tanulmányokat veszik figyelembe, ahol fölmerült a kérdés az elektronikus cigaretták fiatalok körében való használatával kapcsolatban. A 2020-as barométer is azonban rendelkezésünkre áll. Ez az első alkalom, amikor ténylegesen adataink vannak arról, hogy a fiatalok hogyan kísérleteznek a dohányzással, a szigaretták, ha fölváltva, vagy egyikkel másikkal. Ahogy mindannyian tudjuk, az irányelvnek a története ugye arról szó, hogy a bizottság első javaslata sokkal szigorúbb volt, sokkal inkább e- Európai Uniós szintű rendelkezéseket javasoltunk, és az egész eljárásnak az eredményeként jött létre az jelenleg fönnálló rendszer, amely tulajdonképpen egy vegyes rendszer, nevezetesen EU-s szintű harmonizáció részben, ugyanakkor egy csomó intézkedés, amelyeket a tagállamok hozhatnak meg a saját hatáskörükben, ugyancsak része a rendszernek. Nyilván közben látjuk azt, hogy az USA tapasztalatai szerint, eh, mi szerint eh, sok, egyre több probléma merül fel az elektronikus dohányzással kapcsolatban. Eh, a tagállamok is különböző különbözőféleképpen, de reagáltak erre. Van ország, ahol foglalkoztak a elektronikus cigarettákkal használatos ízesítőanyagok kérdésével. Vannak országok, ahol folyamatban ilyen vannak olyan kísérletek, ahol szülők, egészségügyi dolgozók vetik fel ezeket a kérdéseket, mi lesz a gyerekekkel, hogy hat az ő egészségükre ez. Fölmerültek ugye a csomagolással kapcsolatos eljárások, figyelmeztető jelzések, és így tovább. Tehát egyrészt a Tudományos Bizottság igyekszik a lehető legtöbb bizonyítékot összeszedni az összes rendelkezés álló forrásból, az EU-ból, a kutatóktól, a tagállamoktól, alapkutatást az eh, USFD-jel való együttműködésünk keretében, a Japánnal való együttműködésünk keretében, tehát egyre nagyobb eh, információ eh, áll rendelkezésünkre, és természetesen ez nem európai probléma, hanem globális probléma. Ugyanígy a WHO és egyéb világszervezetek is folytatnak ilyen kutatásokat, és egyre több a tényanyag, amire támaszkodhatunk, és remélhetőleg a közeljövőben, és ezzel több képviselő kérdésére is válaszolok, egyre inkább rendelkezésünkre fog állni kiegyensúlyozott információ azzal kapcsolatban, hogy mi működik és mi nem működik. Az egyik kérdés, amit felvetettünk a tudományos közösség felé, az az volt, hogy jobb-e átállni az elektronikus cigarettára a hagyományos dohányzásról. Nos, ezt is ellenőrizni kell, mert nagyon sok cikk és tanulmány született már ebben a témában, de nincs egységes a többség által elfogadott álláspont. Természetesen döntéseinkben a bizottság azt hagyja végre, amit a tanács és a parlament elfogadott. Tehát van egy keretrendszer, azt tesszük, amit azt esszük, ami a tányérunkon van, azt tesszük, amivel eh, megbíznak az intézményi partnerek. Eh, minden esetre az amerikai tanulmányok eh, elvégzése E, során ugye eleinte nagyon kevés volt a klinikai e, bizonyíték, nagyon nagy volt a vita a klinikus, a klinikai e, szakemberek között, hogy hogy is értelmezik az adatokat, és végső soron az lett a következtetés, hogy valószínű, valószínűleg az volt a gond, hogy vitaminokat is használtak volna a folyadékban, amit az elektronikus cigarettákban fogyasztottak a fogyasztók. Ezzel egy időben azonban kannabisz is volt a folyadékban. De ugye az EU-ban gyakorlatilag nem engedélyezik azoknak a nagy konténeres flakonos kiszeredéseknek a használatát, amelyek az USA-ban engedélyezettek. Európában nálunk is működik riasztási rendszer, és mi is gyűjtjük a bizonyítékokat. Itt van a RAPEX rendszer például, amely ugye eleve a fogyasztási cikkeket ellenőrzi, és nem volt semmiféle tagállami szintű bejelentés, hogy itt probléma lenne. Ezen kívül használjuk az egészségügyi kockázatokkal kapcsolatos rendszert is. Ugye a belga eset, amely előfordult, az egyetlen európai előfordulásként, ez úgymond az első Államokból importált probléma volt, ha jól tudom. Tehát vannak gyanús esetek, de a klinikai értékelésben semmi nem került megerősítésre. Nyilván nagyon sok más oka is van annak, hogy az USA-ban miért áll így a helyzet, nyilván ebbe, erre nincs rálátásunk innen. Hogy milyen joghézagok vannak a tagállamokban? Nos, a tagállamok a maga módj, maguk módján ö, ö, jutatik át ezt az EU-s szabályozást. Mindenesetre a tagállamoknak van lehetősége arra, hogy a rendelet különböző vonalkozásait vagy azok végretása kapcsán egyeztessenek egymással, hogy ki hogyan értelmezi ezt. Úgyhogy igyekszünk arra törekedni, hogy legyen információcsere, tudáscsere, tapasztalatcsere az európai kontinens különböző szögletei között ezzel egy időben természetesen igyekszünk azt is vizsgálni, hogy a dohányfogyasztás és az egész piac hogy néz ki, csak hogy egy adatot adjak önöknek. Van a direktíva értelmével létrehozott adatbázisunk, amely azt mondja, hogy 273 ezer bejelentést született már a különböző termékekkel és berendezésekkel kapcsolatban nem csak az elektronikus cigarettákkal kapcsolatban, hanem minden azokkal kapcsolatos egyéb termékkel kapcsolatban is. Ez meglehetősen nagy piac, nagyon sokszínű termékskálával. Tehát hogy tud ez a termék az egységes európai belső piacon megjelenni. Nos, minden importőrnek be kell jelentenie hat hónappal előre, ha ilyen terméket hoz be. Ilyen terméket nem lehet értékesíteni szolgáltatás nélkül, és a tagállamoknak természetesen jogában áll további kérdéseket föltenni vagy értékelni a termékekkel kapcsolatban. Az adott céget kifaggathatják az a kapcsolatban, hogy mit is tudnak a termékeikről, és milyen tanulmányokat végeztek, és tudjuk is, hogy a tagállamok már most is folyamodnak ez az eszközhöz. Rivázi asszony kérdésével kapcsolatban. A hőkezelt dohánytermék, az egy dohánytermék, ez nem elektronikus cigaretta. Ez fontos, mert az adóügyi besorolás a hosszas egyeztetések után végül is úgy az a döntés született, hogy ugyanabba a csoportba tartozik ez a termék, mint az elektronikus cigaretták, ugyanakkor ez nem elektronikus cigaretta, hanem dohánytermék. Ezért fontos további munkát végezni a kapcsolatban, hogy mi is ez a termék, és jobban meg kellene értenünk ennek a terméknek a jellegét, annak érdekében, hogy a globális ismereteinket, a globális bizonyítékokat a hőkezelt dohányjal és az egyéb újfajta dohánytermékekkel kapcsolatban össze tudjuk, összesíteni tudjuk, és ezre jobban tudjunk támaszkodni hogy nem lehetne betiltani a terméket, és aztán megvárni az eredményeket. Nos, Indiában például betiltották ennek a használatát, India úgy tett, hogy betiltjuk, és kész, de ott más az rend. Nem hiszem, hogy ebben a pillanatban erre lehetőség lenne, nincs is erre a jogalkotásunkban mechanizmus, ráadásul ugye itt is az arányosságra kell törekednünk, arányosságra és más intézkedésekre Tudunk-e gyorsabban lépni a tagállamokkal együttműködve? Nos, a bizottság részéről nyilván a jogalkotásnak az őrei vagyunk. Font, ugyanakkor fontos, hogy a, a tagállamok számára a tudást biztosítsunk. Úgy érezzük, hogy a tagállamokat egyre inkább érdekli az, hogy lépjenek, az amerikai események nyilván eznek adtak egy új lökést, azonban az új döntések, hogy mit is kell tenni, a következő néhány hónapban felmerülő új bizonyítékokra kell, hogy alapuljanak. Ezzel együtt meggyőződésem, hogy a végrehajtási jelentést meg tudjuk önöknek küldeni következő tavaszra, jövő tavaszra, és addigra talán lesz eddig bizonyítékunk arra, hogy megvitassuk, hogy mi is legyen a következő lépésünk. Köszönöm szépen! Muy bien, pues gracias, señor Riz. Köszönöm szépen, Riz úr, és köszönöm minden felszólalónak. E, a 17-es, 18-as e, napirendi pontra térünk rá, amelyeket együtt fogunk tárgyalni. Két jelentés, két különös jelentésre van szó. Az egyik e, a környezeti elszámolási számlákra vonatkozó téma, Először is 10 percen megadom a szót a számvevőszék képviselőjének, Joao Figueiredo úrnak az első jelentés bemutatására. Thank you, Mr. Chairman. Um... Köszönöm, elnök úr. Először is köszönetet mondanék a szakbizottságnak, hogy felkérték az Európai Számvevőszéket, hogy mutassa be ezen jelentését az európai környezeti gazdasági számlákról, és az üvegházgáz hatású kibocsátásokról, amelyekre a következő körben fogok rátérni. Ami ezen jelentést illeti, az első kérdés, amit feltennék az... Not functioning. The first question I would like to raise and tehát az első kérdés, amit feltennék, és amit meg is válaszolnék, az, hogy miért végeztük el ezt az auditot. The European Environment Economics Accounts are an important source az európai környezeti gazdasági számlák nagyon fontos források a környezetvédelmi politika szempontjából, a fenntartható fejlődési célok és a hetedik környezetvédelmi akcióterv szempontjából. Ahogy európai parlamenti képviselőként nagyon jól tudják, frissített és megbízható információ rendkívül fontos ahhoz, hogy monitorozni lehessen az előrehaladást a fenntartható fejlődési célok felé. Ezen számlák statisztikai keretet adnak, amelyben leírjuk a kapcsolatot a környezet és a gazdaság között. Végül pedig a környezeti számlák minősége és relevanciája nagyon fontos, pertinenciája nagyon fontos a hatásuk maximális szinten tartásához. Tudnunk kell az audittal kapcsolatban, hogy különböző szintek működnek ezen statisztikai kereten belül. Nemzeti szinten több érintett van, és Európai Uniós szinten is. Ezen érintetteknek mind külön saját szerepük és felelősségi körük van, amelyekben betöltik a feladataikat a statisztikai kereten belül. Egy további kérdés, amit feltennék, arra vonatkozik, hogy mit akartunk megtudni, és hogyan találtuk meg a válaszokat az audit során. A fő kérdés, amit feltettünk, az volt, hogy a bizottság létrehozta, üzemeltette és használta-e ezen számlákat, és mindezt megfelelően tette-e ahhoz, hogy erre választ tudjunk adni, felmértük azt, hogy a bizottság hogyan kezelte ezen számlák fejlődését, és hogy ez megfelele az európai döntéshozók, politikai döntéshozók igényeinek. Az audit elején feltett kérdésekkel kapcsolatban most szeretném bemutatni a fő eredményeket. Az első felfedezésünk az volt, hogy azt láttuk, hogy az európai gazdasági számlák stratégiai kerete még nem teljes körül. A bizottság nem gyűjtött be teljes körűen adatokat. Azt láttuk, hogy nincsen olyan anyag, amely meghatározná a, közös, a közép és hosszú távú adatigényeket a politikai döntéshozatalhoz és a monitorozáshoz. És azt láttuk, hogy a környezeti számla igényeket nem fogalmazták meg egyértelműen, sem pedig a politikai tervezéshez és monitorozáshoz szükséges indikátorokat sem. Azaz a stratégiához nem járult egy összefogó akcióterv. Létezik stratégia a számlákkal kapcsolatban, de nincsen részletes akcióterv a célok eléréséhez. Azt is láthattuk, hogy az egymást követő stratégiák bizonyos stratégiai célokat több mint tíz éven keresztül ismételnek. A eredmények második típusa hiányosságokhoz kapcsolódik, amelyeket akkor tapasztaltunk, amikor az EU környezeti gazdasági számlák végrehajtását néztük, és hogy ez mennyire releváns a politikai döntéshozatalban. A teljes költséghatékonysági elemzés nélkül alkalmaz a bizottság különböző ilyen modulokat és ezen számla modulnak a bevezetése 10 évbe telt. A bizottság ezen modulokat nem használta az összes érintett szakpolitikai területen. Azt láttuk, hogy a modulokat nem használták be teljes körűen a főbb politikák monitorozására, például a fenntartható fejlődési célok tekintetében, vagy a hetedik környezeti akcióterv tekintetében bizonyos modulokat külön publikáltak, és így nem lehetett integráltan tekinteni ezekre. És a fő felhasználók alternatív adatokat használtak az ilyen áttekintés kialakításához. Végül pedig az eredmények szempontjából azt szeretnék még kiemelni, hogy az Eurostatra kihívások várnak abban, hogy időszerűen és jó minőségű adatot tudjanak begyűjteni. Azt látjuk, hogy a, az adat friss begyűjtésével kapcsolatban vannak kihívások. Az egyik, hogy még gyorsabban begyűjtenek adatot, mint amire szükség lenne, de nem feltétlenül használták fel gyorsabban ezen adatokat. És hogyha nincsen egy publikációs naptár, ezért a használók, felhasználók nem tudják, hogy mikortól áll rendelkezésre egy adott típusú adat. És kihívások voltak az adat minőségével kapcsolatban is. A tagállamok nem kaptak kellő információt arra, hogy az, az Eurostat megfelelően fel tudja mérni az adatok minőségét. És az Eurostat az egyes tagállamok által felvetett problémákat megoldotta, de a módszertani problémákkal kapcsolatos iránymutatáshoz több évre van szükség, és ezzel az adatminőséget is kompromittálják. Végül pedig ajánlásokat fogalmaztunk meg a bizottság felé. Ezen ajánlások leginkább a hiányosságokhoz kapcsolódnak. A bizottságnak javítani kell a stratégiai kereten az ilyen környezeti gazdasági számlák adataira vonatkozóan, és javítania kell az a modulok relevanciáján a politikai döntéshozatalban, és ezen adatokat gyorsabban kell rendelkezésre állítania. Örömmel mondhatom, hogy a bizottsági szolgálatok elfogadták az ajánlásainkat, és az információink alapján már elkezdték ezen ajánlások végrehajtását. Jó ezt tudnunk. És szeretném még elmondani azt is, hogy az Európai Számvevőszék eh, az Eurostattal és a DG Envivel kiválóan tudott együttműködni. Ennek köszönhetően sikerült ezt az auditot elvégeznünk. Köszönöm, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm, Figueiredo úr. Most pedig megadom a szót Peter Feleknek, urak. Köszönöm, én nem főigazgató, csak igazgató vagyok. Thank you very much for the invitation here. Köszönöm a meghívást. Nagy érdeklődéssel követjük a szakbizottság munkáját a mezőgazdasági kérdésekben és a természetes erőforrások fenntartható felhasználásában, klímaváltozás, egészségügyi kérdések, nagyon sok kérdést miatt nagy érdeklődéssel követjük az önök munkáját és eszmecseréjét, és tesszük ezt ma is. Azért jöttem, hogy beszámoljak önöknek egy jelentésről, amelyet novemberben publikáltunk. Ha jól tudom. A grafikon bal oldala fontos számunkra. Ez mutatja az előrelépést mostanáig és emlékeztetnék arra, hogy amikor üvegházhatású gáz kibocsátásról van szó, akkor természetesen a széndiokszid kibocsátás nagyon fontos ebben, de a metán kibocsátásnak is nagyon fontos szerepe van, és azt gondolom, hogy ez elég sok tekintetben fontos a jelentésünkben is. Itt az előrelépés ábrája mostanáig, ez komoly előrelépés, tartjuk a célt a 20-as, 20%-os csökkentéshez, kibocsátás csökkentéssel kapcsolatban, de nagyon komoly kihívások várnak ránk, és további nagyon komoly erőfeszítésekre lesz még szükség. Ezen jelentés azt gondolom, hogy egyfajta biztosítási jelentés. Azt nézzük meg, hogy mi történik ezen rendkívül fontos statisztikai adatok létrehozásakor és hogyan lehet azt elérni, hogy ezen adatok megbízhatóak legyenek. Természetesen az Európai Bizottság munkájával foglalkoztunk kiemelten, és hogy a kopenhágai környezetvédelmi ügynökséggel hogyan ö, megy a munka, tehát e, az ő munkájuk áll a mi munkánk középpontjában. Az adatokat hat tagállamból gyűjtötték be Németország, Csehország, Olaszország, Franciaország, Lengyelország és Románia és figyelembe vettük a UNFCCC munkáját is. Ha megnézzük az eredményeket, jó hírekkel kezdhetem. Azt láttuk, hogy a bizottság megfelelően ellenőrzi az adatokat, ez megfelel a kiotói jegyzőkönyvnek, az IPCC iránymutatásoknak, sőt, sok tekintetben túlmennek ezeken. Hallottuk, hogy a nem széndiokszid légiközlekedési hatásokkal kapcsolatban további információkat adnak, és a karbon lábnyommal kapcsolatban is. Egyre javul az adatok minősége, az eredeti adatokat nagymértékben kell kiigazítani, éppen ezért ez nagyon fontos. És a tagállamok nagyra értékelik az iránymutatást a bizottság és az ügynökség részéről, tehát itt jó híreket hallhatunk. Most lépjünk át azon területekre, ahol további előrépésre van szükség. A LULUCF az egyik legkevésbé pozitív aspektus itt. 2020-ig ez nem része a céloknak, de 2030-ig már igen. Azt szeretnénk, hogyha már most ugyanúgy foglalkoznának ezen résszel, mint a többi aspektussal, és akkor ez jó kiinduló pont lenne, hogy a 2030-ig megtett eh, előrelépéseket tudjuk mérni. Elég nagy a bizonytalanság, nem a legmagasabb itt az adatokkal kapcsolatban, de biztos, hogy eh, van némi bizonytalanság az ilyen jellegű adatokkal kapcsolatban. Itt a hosszú távú célok eh, attól függenek, hogy a földhasználat változással kapcsolatban a mennyire tudjuk a célokat tartani. És azt gondolom, hogy további jó lehetőség van az előrelépésre az új technológiákkal kapcsolatban, például a műholdas monitorozás. És erről jelentést készítünk. A jövőbeni üvegházhatású gázkibocsátásokkal kapcsolatos felmérésben jó, hogy van egy EU-s célunk minden ágazatra és minden gázra vonatkozóan, kivéve a LULUCF-vel kapcsolatban, a mostani időszakkal kapcsolatban, és kivéve a nemzetközi hajóközlekedéssel kapcsolatban, amelyről ma már beszéltek. Nagyon sok fő területen van úti terv, de a mezőgazdaságra vonatkozóan, vagy a lülüszéfre vonatkozóan nincsen ilyen, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos terület, ahol még lehetne javítani a munkánkon. Ami a jelentéseket illeti, a jelentéstevő szerveknek becsléseket kellene eljuttatni az intézkedések hatásáról. Azt láttuk, hogy a bizottság valóban ex ante becsléseket készít a klímapolitikák kétharmadában, és ex post mutatókat is kiszámít a bejelentett szakpolitikai intézkedések kettő ötödében, de nem készít becsléseket nagyon fontos EU politikai intézkedésekkel kapcsolatban, például az ITS-szel e kapcsolatban, vagy a mezőgazdasági ágazattal kapcsolatban. Az ajánlásaink elég logikusan következnek ezen adatokból. Meg kell erősíteni a LULUCF és ezt igazítani kell a többi ágazathoz. Azt szeretnénk, hogyha a bizottság és az EU foglalkozna a nemzetközi szállítmányozás területével, nagyon fontosnak tartjuk, hogy a mezőgazdasági stratégiai tervek és a földhasználat változási tervek hozzájáruljanak a 2005-ös kibocsátás csökkentési célokhoz, és fontos, hogy a bizottság mérje fel és jelentsen a UNFCCC-nek a főbb EU politikai intézkedések hatásairól. Tudjuk, hogy az egyes területek között vannak átfedések, nem kell minden egyes területről külön beszámolni, de a főbb elemekről jó lenne, hogyha ezt megtenni a bizottság. Akkor most röviden vannak jó híreink, megfelelünk a nemzetközi standardnak, és javul a jelentéstétel, vannak kihívások ahhoz, hogy elérjük az ambiciózus célokat, az euró és az egész bolygóra nézve, további erőfeszítésekre van szükség, és mindenképpen jó lehetőség van arra, hogy a karbon lábnyomot is az egyes EU politikák tekintetében jobban felvázolják. Köszönöm. Köszönöm, igazgató úr. A felszólalók következnek. Úgy láttam, hogy eh, a szocialista részről van felszólalási igény. Igen, köszönöm, elnök úr. Ahogy említette, a klímaváltozás elsősorban a üvegházhatású gázok által kiváltott klímaváltozás az egyik legfontosabb kérdés. A bizottság, ahogy ön is említette, több úti tervet kidolgozott azon ágazatokra, amelyek a legnagyobb hozzájárulók a klímaváltozáshoz azonban a mezőgazdasági szektorra ugyanilyet nem dolgoztak ki, miközben a, az iparosított mezőgazdaság több mint 14%-át fejleszti az összes emberi termelési üvegházhatású gázkibocsátásnak, ami összehasonlítható a közlekedési ágazattal. Ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni, amikor ambiciózus politikákat szeretnénk folytatni a zöld megalapodás és a gazdaságtól az asztalék stratégia kapcsán. Szeretném föltenni ezt a kérdést, tehát, hogy az Európai Számvevőszék hogyan tervezi ezt az ágazatot monitorozni eh, a jövőben mindennek fényében. Elnök, köszönöm szépen a felszólalást. A kérdés az zöldek részéről Oszaliben asszony következik. Köszönöm, köszönöm a bemutatót is. A kérdésem az lenne, hogy a széndiokszid kibocsátás hogy tudjuk eh, eh, mérni, hiszen a, a változásokra rugalmasan reagáló óceán no, utcának nagyon fontosak. Ugye a szénkibocsátással kapcsolatos hőmérséklet változásoknak a nagy részét az óceán szívja föl, veszi föl. Kérdés, hogy az úgynevezett kék széndiokszid ökoszisztémák, a tengerparti algák és hínárfélék biomasszáját figyelembe vesszük el. Az a megérzésem, hogy ha világosabban látnánk azt, hogy milyen potenciálja van ennek, ez segítene a tagállami kormányoknak abban, hogy felfogják, hogy mennyire fontos az óceánjainkat megvédeni <clears throat> a biodiverzitás és a klímaválság szempontjából. Köszönöm Szaliván asszonynak. A néppárt részére Novák asszony kap szót. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm ezt az átfogó beszámolót. Nagyon fontos az, hogy eh, megfelelő statisztikai adatokra támaszkodjunk, hiszen a megfelelő intézkedéseket csak akkor tudjuk meghozni, hogyha meg tudjuk határozni a problémákat, és jó megoldásokat igyekszünk találni. Örülök annak, hogy eh, megfelelő javaslatokat eh, tettek fel a bizottság asztalára. Ugyanakkor szeretném tudni azt is, hogy az Európai Bizottság reagált-e ezekre az ajánlásokra, és végrehajtotta-e őket. Szeretném azt is, ha lehető legmegbízhatóbb adatok állnának a rendelkezésünkre polgáraink gyakran jobban bíznak a nemzetközi kutatások eredményeiben, mint a tagállami kutatások eredményeiben, és azért gondolom azt, hogy ennek a kutatásnak is hitelesnek kell lennie. Elnök, köszönöm szépen Novák asszonynak a felszólalást, megadom a szót a következő felszólalónak. Ha van még valaki Figueiredo úr előtt, és aztán... Köszönöm szépen, elnök úr! mondja Figyelőd a képviselő. Köszönöm, hogy felvetették ezeket a kérdéseket. Én azt javasolnám, hogy Peter rush válaszoljon azokra a kérdésekre, amelyek az üvegház hatású gázok kibocsátásával és az óceánokkal, valamint a biodiverzitással függenek össze, hiszen ezekkel kapcsolatban lesznek hírei. Hagy válaszoljak arra a kérdésre, amelyet a helyes, a jó statisztikákkal kapcsolatban vetettek föl. És hogy és hogy hogyan reagál a bizottság ezekre az ajánlásokra. Nos, ahogy említettem első felszólásomban, a bizottság elfogadott olyan ajánlásokat, amelyeket megfogalmaztunk korábban is, és tájékoztatott bennünket arról is, hogy ezeket hogyan hagyja végre, valósítja meg. És azt kell mondjam, hogy a döntéshozatalnak van hogy van egy központi, köz, közbenső szint is, az pedig nem más, mint a statisztikai intézmények, a tagállami statisztikai intézmények vezetőjének találkozói. Az idén már tárgyalták ezeket az ajánlásokat, és megkezdték bizonyos módosítások megvalósítását. Az ajánlások végrehajtása tekintetében, hiszen ezek az ajánlások nem csak az Eurostat jóváhagyását élvezték, természetesen a környezetvédelmi főigazgatóságot is, hanem Ezeket eh, a tagállami eh, vezetők is megkapták, akik már el is kezdték a velük kapcsolatos munkát. Ami az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos, szeretném megkérdezni, eh, megkérni kollégámat, hogy ő vegye át a szót. Köszönöm. Az első kérdés, amire reagálni szeretnék, az az, hogy mit is fogunk tenni a jövőben a környezetvédelmi hatások, a mezőgazdaság környezetvédelmi hatásainak a monitoringja kapcsán. Nos, nem szívesen teszek ígéreteket, de remélem nagyon is, hogy ezzel kapcsolatban hamarosan ki fogunk adni egy anyagot a következő néhány hónapon belül. Nagyon sok kérdést felvetettünk az üvegházhatású gázok kibocsátása kapcsolatban nem utolsó sorban a közös agrárpolitika jövőjével, eh, eh, jövőjét figyelembe véve is eh, számos kérések keresnek meg bennünket a parlament és a tanács részéről is, hogy vizsgáljuk meg azt is, hogy mi történik az 1-5-ös, 1-4-es arány váltása kapcsolatban is. Én személy szerint eh, nagyon eh, szimpatizálok azzal, hogy ezt valóban eh, kezdjük el újra használni. Úgyhogy ezzel kapcsolatban a következő néhány hónapban, mindegy hat hónapban valamit le fogunk tenni az asztalra, úgyhogy ezzel foglalkozunk. Na most, ha rátérek az óceánokra, um, ijesztő, hogy mekkora hőmérséklet volument vettek fel az óceánok. Aggaszt ennek a hatása, következménye, és úgy gondolom, hogy a parti térségek, parti zónák tekintetében is nagyon sok következmény van. Egy kicsit ezzel foglalkoztunk, de úgy gondolom, hogy az áradással kapcsolatosan 18 nap ezelőtt volt tanulmány, ami kitért erre a kérdésre is, de úgy gondolom, hogy valóban itt van mit kutatnunk. Hogy a bizottság reagálja a járásainkra, úgy gondolom, hogy összességében nagyon jól reagált a bizottság ezekre a kutatási eredményekre. Összességében a javaslatainkat figyelembe vették. Néha a bizottság nem szívesen vagy nem akarja az eredményeket figyelembe venni, ez, ez esetben azonban ez nem állt fönt, és úgy gondolom, hogy közösen egyetértésben tudjunk, tudunk működni azon, hogy magasabb szintű legyen a jelentések készítése. Elnök, köszönöm szépen, ezzel le is zárjuk ezt a napi rendi pontot. És a 19-es napi rendi pontra térünk rá, ez a mai utolsó napi rendi pont eszmecsere a lőszerek ólomtartalmával kapcsolatban megadom a szót az OMO az övedékekkel kapcsolatban Petinelli asszonynak, úrnak. Thank you very much. Köszönöm elnök úr, tisztelt képviselő, köszönöm szépen. Köszönjük, hogy felkérték a bizottságot, hogy részt vegyen ezen eszmecserén, és lehetőséget kaptunk arra, hogy bemutassuk a munkánkat. A töltényekben jelenlévő ólommal kapcsolatban. Ez egy eléggé technikai jellegű kérdés, még mielőtt a jelenlegi helyzetet leírnánk a REACH szabályozás alapján, szeretnék néhány technikai részlettel szolgálni, amelyel jobban meg tudjuk érteni, hogy miről is van itt szó. A képernyőn látható. Tehát definíció, miről is beszélünk. Egy lőfegyver olyan, amelynek a húzagolva van. És ebből a húzagolt csőből repül ki az olomtartalmú lövedék, elsősorban vadászatra használják, és ezt látják is a dia bal oldalán, hogy hogy néz ki maga a lőszer. Másrészt a jobb oldali dián azt látják, hogy milyen tűzfegyver e, látnak. A, tűz, a tűzfegyver egyedi lövedéket, tehát nem sörétet lő ki a, a, az általános kifejezés a lövedék vagy lőszer, ez mind a kétfajta lőszerre vonatkozik. Egyrészt a sörétes lőszerekre, másrészt pedig a hétköznapi életben golyóként ismert egyedi lőszerekre is. Nos, besléseink szerint 18-20 ezer tonna ólom kerül évente a környezetbe a vadászat kapcsán az ólomtartalmú e, sörétes lőszerekből, ebből 4-5 ezer tonna a vizes élőhelyeken kerül kilövésre. Ez óriási mennyiségű fűzimadárállomány egészségét határozza meg, vagy arra hat ki. De a vízes élőhelyeken kívül madarakat is befolyásolja. Nos, az Európai Unió 23 tagállama aláírta az Eurázsiai Afrikai Vándormadarak védelmi vonatkozó egyezményt, és megállapodtak abban, hogy az ólomtartalmú lövedékeket eh, kivezetik eh, a lehető leghamarabb a vizes élőhelyekről, és nagyon sok tagállam már megkezdte ezt a korlátozást, azonban semmiféle következetesség nincs közöttük ebből a szempontból. És így más és más szintű a védelem. De a vándormadarak különböző tagállamokon repülnek keresztül, és ezért eh, megehetnek ilyen olomtartalmú töltényeket ott, ahol nincsen ilyen jellegű szabályozás. Ezért kérjük, hogy EU szinten harmonizáljuk ezt a megközelítést. Az ólom nem csak madáregészségügyi kérdés. Természetesen az emberek is a töltényekben jelenlévő ólomnak ki lehetnek téve, közvetetten azáltal, hogy a környezetbe bekerül az ólom, vagy azáltal, hogy ezt elfogyasztják. Két korlátozást vezettünk be a REACH alapján. Az első az olom tartalmú lőszerek használata a vizes élőhelyeken vagy azok környékén. Itt tehát csak a dia bal oldalán található sörétes töltényekről van szó, és csak a vizes élőhelyek környékén. Ezzel kapcsolatban nagyon jól előre haladtunk. A második korlátozás három különböző aspektusra vonatkozik. Az ólom tartalmú sörét használata a vizes élőhelyeken, más ólomtartalmú töltények, tehát töltények használata, ez a jobb oldali részen található, harmadsorban pedig az ólomtartalmú csalik használata, ez hasonló kockázatot jelent. Ezt láthatjuk a dia alsó részén, itt különböző termékeket láthatnak, amelyek a vízben, így a környezetben hasonló kockázatokat jelentenek. A második korlátozással kapcsolatban a végrehajtás még csak a korai szakaszban jár. A bizottság az Európai Vegy vegyi ügynökséget felkérte, hogy készítsen ezzel kapcsolatban tanulmányokat. Mi maga az eljárás tehát? A bizottság felkérheti az EK-t, hogy készítsen egy dossziét ezzel kapcsolatban, és ez csak a kiinduló pontja a REACH döntéshozatali folyamatnak. Az ECA 12 hónapot kap arra, hogy ezen kérésnek megfeleljen, ez az első sor. Két tudományos bizottság van az EK-ban, az egyik a kockázatértékelési szakbizottság, a másik a gazdasági hatásbizottság ebben független szakértők vannak, a tagállamok nevezik ki őket. Ők véleményeket fogalmaznak meg a kockázatértékelési aspektusokról és a társadalmi, gazdasági és elemzési aspektusokról. 12-14 hónapjuk van ezen vélemény elkészítésére, ez tehát a második sor, ez a tudományos értékelés. Az eredeti ECA anyagot aztán ö, konzultáció tárgyává teszik, és ezen nyilvános konzultációt megszervezik, mielőtt véglegesítenék a tudományos véleményeket. Ezen lépések után a végső tudományos véleményt átadják a bizottságnak. Ha ebből az derül ki, hogy van egyfajta kockázat az emberi egészségre vagy a környezetre, amelyre EU-s szinten kell reagálni, akkor a bizottság egy korlátozási javaslatot készít. Ez tehát az ötödik sor most hogyan is állunk ezen folyamatban a két korlátozási javaslattal kapcsolatban. Ami az elsőt illeti, ami a, az ólomtartalmú sörétek használatát illeti a vizes élőhelyeken és azok környékén, itt eléggé előre járunk. A bizottság már elkészítette a korlátozási javaslatot, és most ez a tagállamokkal a RICS munkacsoportban tárgyal erről. Tehát most a negyedik sornál járunk. Az Európai Parlamentet tájékoztatjuk a helyzetről a komitológiai eljárás alapján. Jelenleg a tagállami eszmecserék még folytatódnak, és még nem értünk megfelelő konszenzushoz azzal kapcsolatban, hogy aztán a RICS bizottságban erről szavazhassunk. A fő kérdések ugyanazok, mint amelyeket a parlament is feltett kérdésként. A vízes élőhelyek definíciója, a pufferzónák meghatározása körülöttük, és hogy mennyi időre van szükség az átmeneti időszakra. Most tehát az ötödik sorban járunk. Azt reméljük, hogy a RICS bizottságban a tagállamokat felkérhessük arra, hogy a következő hónapokban a végső javaslatról szavazzanak. Ezután vizsgálati szabályozói eljárás következik. Hogyha lehetséges, akkor a parlament és a tanács három hónapot kap arra, hogy ezen intézkedéseket vizsgálja. Hogyha a parlament vagy a tanács ezt ellenzi, akkor a bizottság nem tudja elfogadni az intézkedéseket. Ez történt a múlt héten, amikor a parlament ellenzett egy javaslatot a PVC-ben lévő maradvány ólomra vonatkozóan. A második döntés, tehát a más jellegű olomtartalmú töltényekkel kapcsolatban és a halászati eszközökben, nos, ez a folyamat még csak az első lépéseknél jár. 2019-ben kaptuk a felkérést, hogy ezzel foglalkozzunk. Az ECA jelentése után 2018. szeptemberében, mert azt találták, hogy megfelelő bizonyíték van arra, hogy további védő intézkedéseket hozzunk az ólom használatával kapcsolatban a szárazföldi, szárazföldi környezetben a RICS keretein belül. Az ECA idén októberben fogja benyújtani a jelentését várhatóan. A két tudományos szakbizottsága aztán elkészíti a két nyilvános konzultáció után a véleményét. Azt úgy számítunk, hogy 2021 végén vagy 2022 elején készül el ezen második vélemény. Tehát a második korlátozással kapcsolatban még csak az első soroknál járunk. Ezzel akartam bemutatni önöknek, hogy hogyan állunk és az eljárásban hol járunk. Ennyit akartam most elmondani, és természetesen szívesen válaszok a kérdésekre. Köszönöm. Muchas gracias, señor Köszönöm. Először is a néppárt részéről Líz úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük a bizottsági igazgató úrnak is az előadását. Ami az első intézkedést illeti, ott egyértelmű a helyzet. Van egy nemzetközi egyezmény, már most 24 tagállam ezt alkalmazza, egyértelmű, hogy az EU-nak is itt szerepe van, és ezt szigorúan be kell tartatnia, és a vizes élőhelyeken a sörét tilalma, ez nagymértékben kihat a környezetre. Hálás vagyok, hogy a bizottság hagy időt magának a második intézkedéssel kapcsolatban. Ott egy kicsit körültekintőben fogalmaznék, ami az emberégészségre vagy a környezetre tett hatást illeti, ez egyelőre nem annyira egyértelmű, hiszen egyrészt, hogyha zárt területen sportlövészek használják a töltényt, akkor valójában nem lenne szabad, ha fogalmazhatok így, túllőni a célon. Meg kell nézni, hogy hol vannak környezeti kockázatok, hol vannak egészségügyi kockázatok, de a teljes tilalom az ólom használatára bármilyen töltényben, attól függetlenül, hogy azt hol használják, úgy gondolom, hogy túlzott lenne. Ezért kérem a bizottságot, hogy kiegyensúlyozott javaslattal éljen, és azon területekre koncentráljon, ahol valóban a környezetre és az egészségre vonatkozóan eh, a kockázatokat fel lehet számolni. Köszönöm. Köszönöm meg Guinness asszonynak adom meg a szót. Thank you, Chair. I hope I Köszönöm, ennek úr, remélem, hogy van még némi időm, mert eh, nagyon sok kérdés van, amit az ír vadász eh, szövetség megkért, hogy felvessek, és köszönöm szépen a eh, bevezetőt, és köszönöm azért, hogy kapcsolatban vannak velem is. Nos, vannak kérdések ugye a pufferzónákkal kapcsolatban, az átmeneti időszak hosszával kapcsolatban, illetve a, a vizes élőhelyek definíciójával kapcsolatban. Szeretnék további információt kérni ezekkel kapcsolatban, mert eh, a vizes élőhelyek definíciója az eh, aggályokra katvált ki nagyon sok eh, vadász számára Írországban, hogy ezek a száraz, tőzeges területekre is kiterjednek-e, vagy sem az Írországi Vadász Szövetség teljes mértékben tiltakozik a betiltás ellen. Azt mondják, hogy ez nem veszi figyelembe nem az állatok és a madarak jólétéről van szó, mert az acéllövedékeknek is van egészségügyi következménye. Másrészt ugye az emberi egészségügyek kapcsolatban is vannak problémák, hogy a betiltás esetén a vadászfegyverek csövének a húzagolásával kapcsolatban is durva változtatásokra lenne szükség, és ez aránytalan. Tehát ez a javaslat nem felel meg azoknak a kockázatoknak, amelyek valóban az ólommal kapcsolatban fölmerülnek. Én nem vagyok szakértője ennek, de szeretnék tisztában látni az a kapcsolatban, hogy itt mi is a helyzet. Az biztos, hogy a javaslatot nem támogatják teljesen egyhangúan. Van sok felvetése a vadászszövetségnek, amelyek érvényesek. A felvetett kérdésekkel kapcsolatban szívesen hallanám a bizottság válaszát. Ugyanakkor fölmerül az a kérdés is, hogy mennyire súlyos a kockázat a környezetre nézve és az emberi egészségre nézve, és ezzel kapcsolatban is jól lenne, a konkrét információt kapnánk. Annyit elmondhatok viszont kollégáim, hogy ez egy olyan ügy, amely rengeteg nagy mértékben kiváltotta a vadászok aggájait, akik általában nem keresnek meg engem, most nagyon sokan megkerestek, hiszen úgy gondolják, hogy ez messze túlmegy minden racionális határon. Igyekszem az ő aggájaikat egyensúlyba hozni a környezetvédelmi és egészségügyi ügyekkel kapcsolatban, amelyek egyértelműen fönnállnak. Szeretnék a kettő között egyensúlyt teremteni, és szeretnék döntésre jutni ezzel kapcsolatban, hogy a javaslat arányos-e, vagy sem, és a bizottság minden bizonyal tud erről valamit mondani, majd különösen figyelembe véve azt a témát, hogy ugye rengeteg információt átolvastam, és nem csak azok a vadászok fejezik ki aggodalmukat, akik az én hazámban működnek, hanem többi tagállam vadászai is megfogalmaztak hasonló aggályokat. Köszönöm, elnök úr! Uh, this is a very important issue. Köszönöm, elnök úr, ez nagyon fontos kérdés számunkra. A WHO is kimondta, hogy nincsen biztonságos ólomszint, ez veszélyes az emberekre, az állatokra és a környezetre vonatkozóan. Ezért a, nem szabad, hogy a vadászok lobbija felvizezze a parlamenti javaslatot, a bizottsági javaslatot. Itt több száz ö, madárfajról van szó, vízimadarakról, amelyek a kilőtt ólomtartalmú töltényeket megeszik, és ez a vadászat és a sportlövészet révén kerül a környezetbe. Ezzel akut és krónikus, toxikus hatásokat váltanak ki, ideértvén a halált is. Másodlagos mérgezés kockázatának vannak kitéve az emberek is, hogyha megeszik ezen vízimadarakat. Gyakran ezen területek fontos ivóvízforrások, és hogyha ólommal szennyezzük ezeket a lőszerek miatt, különösen a ö, fegyverek kilövési távolságának fényében, 14 vagy akár 75 tonnányi olmot is kilőnek évente. A sportlövészek ezért rendkívül fontos, hogy a bizottság intenzív tervet készítsen az ólom betiltására nem csak a vizes élőhelyeken, hanem általában a szárazföldekre vonatkozóan. Végül pedig a kérdésem az, hogy ki blokkolhatja az intézkedéseket a szakértői bizottságban, hiszen úgy tűnik, hogy a szabályozással kapcsolatban nem sikerül előrelépni. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Dali asszonynak adom meg a szót ugyanebből a frakcióból. Outline. Szeretnék pár percet kapni arra, hogy elmondjam az aggodalmaimat. Köszönetet mondanék a bizottságnak az előadásáért, és valóban tudom, hogy vannak környezeti és emberi egészségi kockázatok az olomtartalmi töltényekkel kapcsolatban a vizes élőhelyeken és azok környékén. De egyetértek a bizottság érvelésével, ugyanakkor emlékeztetném a bizottságot arra, hogy a saját megfogalmazása a 29-es cikkben az, hogy szükség van intézked, arra van szükség, hogy az intézkedés ne csak hatékony, hanem egyszerű és igazságos is legyen. Elmagyarázom, hogy miért én Maltáról jövök, ez egy nagyon kis sziget a földközi tengeren, természetesen tenger veszi körül, és ott vannak sportlövészek, vadászok, mint bármely más országban. És vannak olyan lőfegyver kollektívák, akiket ez a javaslat aggaszt. Eredetileg nem értettem, hogy mi a problémájuk, mert ami engem illet, a vizes élőhelyek a vizes élőhelyeken nem lehet vadászni, és ezért védeni kell ezeket. Aztán rájöttem, hogy a fő probléma a vizes élőhelyek definíciója, amelyet a bizottság használ. Ugyanis a bizottsági rendelet tervezetben azt mondja, hogy a bizottság a vizes élőhelyek definíciójára az 1971-es egyezmény alapján használja. Ezen definíció a vizes élőhelyeket úgy definiálja, hogy olyan vizes területek, statikus vagy folyóvizek, friss vizek, vagy más vizes területek, ideértvén a tengeri területeket is, ahol az árapály nem haladja meg a 6 métert. Azaz, ezen definíció nagymértékben kihat a kisebb szigetekre, ideértvén Máltára is. Sajnos a rendelet nem veszi figyelembe azt, hogy milyen specifikus helyzetek alakulnak az egyes tagállamokban. Máltán a vízes élőhelyeken nem lehet vadászni, és a 6 méternél sekélyebb tengervízes területeken sem, de a bizottság javaslata azt jelenti, hogy a pufferzóna lefedi a sziget tengerpartjának nagy mértékét, anélkül, hogy figyelembe venné a sziget méretét, vagy a környezetet. És szeretném, hogyha a bizottság elmagyarázná, hogy hogyan szándékozik ezzel a kérdéssel lépni, hiszen úgy tűnik, hogy minden tagállamra nem lehet ugyanazt a megoldást alkalmazni. Emiatt aztán több kérdésem felmerült. A tervezetben a bizottság azt mondja, hogy az olommentes alternatívák mindenhol rendelkezésre állnak, technikailag lehetségesek, és az ár is ö, hasonlítható. A sportlövészek azt mondták, hogy ezen szöveg azt a benyomást kelti, hogy a már meglévő lőfegyverekkel lehet ólommentes töltényeket is használni, és azt mondják, hogy ez nincs így. A bizottság szeretném, hogyha elmondaná, hogy hogyan válaszol ezen felvetésre. Azt is feltételezik, hogy ezzel be akarják tiltani a sportlövészeket, miközben a legtöbb ólomtartalmú töltény újra használják. A bizottság ezt nem ismeri el. Hogyan akarnak erre reagálni? mit gondolnak erről. Végül pedig a lőfegyver tulajdonosok, sportlövészek azt mondják, hogy ha ólommentes anyagra kell átállni, ezzel az általuk használt ö, lőfegyverek ö, alkalmatlanná válnak a használatra. Hogyan tud erre a felvetésre a bizottság válaszolni? Köszönöm. Torvász úr kap szót a Renew, Renew frakció nevében. Köszönöm szépen, első megjegyzés azzal kapcsolatban, hogy hol is állunk. Én egy 12-es eh, kaliberű eh, sörétes puska boldog tulajdonosa vagyok, az apósomtól kaptam, és azt szoktam mondani, hogy sem a feleségemet nem hoztam meg másnak, sem pontosabban azt mondta, hogy eh, sem a feleségemet, sem a kutyámat nem osztanám meg veled, de a fegyveremet azt neked ajándékozom. Hunting for, for seabirds. Nos, a tengermadarak vadászatával kapcsolatában ugye van egy régi megállapodás a, az Európai Vadászszövetség és a, a, a madárvilág védők között nevezetesen, hogy nincsen szükség a vizes élőhelyeken tartam lőszerekre. De hogyha mondjuk a finn erdőkben fűrre vadászok, és ott acélőszerrel kellene vadásznom, akkor hiába gondolom azt, hogy jó lövész vagyok, jó célzok, és hát ki milyen vadász, Nos, akkor bizony lesznek olyan lőszerek, amelyek a fák, fákat találják el, ami azt jelenti, hogy ettől kezdve nem lesz Finországban olyan fűrésztelep, amely megvásárolja azt a faanyagot, amelyben acéllövedékek vannak beágyazódva. Úgyhogy gyakran vannak olyan helyzetek, ahol az ólom kevesebb kockázattal jár, mint az acél. Ez lenne valahol az a kompromisszum, ahol józan megoldást lehet találni, legalábbis azok számára, akik józanul gondolkodnak. Ennek köszönöm szépen, az ID következik Jakarainen képviselő. Köszönöm szépen, az ólom a legjobb módszer az etikus vadászathoz és a sportlövészethez, hogyha az ember más anyagból készült sörétet lő ki, akkor a sokkal drágább, és más problémák is vannak. A gazdasági hatástanulmány miért csak a vadászatot veszi figyelembe? ennek másfajta lövészetre is lesz kihatása, nem csak a, sportvadászatra. A Ramzari régiókat kellene meghatározni, és nem önkényesen meghatározott pufferzónákra. Föl kéne osztani a vizeket is állóvizes részekre, időszakos vizekre, és így tovább, hiszen a legtöbb tagállamban eleve vannak ilyen korlátozások már region, regionálisan. Ez az a fajta tilalom, ami e, működik, de nagy, ritkán lakott országokban lehetetlen monitoringolni a tiltásokat és a, annak betartását is. Ott nem is lehet tudni, hogy hova van a határa e, a, ezeknek a zónáknak, és a vadászterületeket pedig pontosabban a, a lőtereket eleve ki kéne zárni ebből, hiszen Finnországban eleve csak engedéllyel működhetnek lőterek, és a bizottság sem veszi figyelembe, hogy a többi lőszernek is vannak kockázatai, éppen környezetvédelmi okokra hivatkozva tiltották be az acéllövedékek használatát nagyon sok lőtéren például. A bizottság következő javaslata már e, e, e, a gépezetben készülődik valahol, és ez is egy ideológiai megközelítés, amely Európában megpróbálja betétani a polgári lőfegyver használatot, és mi mindent meg fogunk tenni ennek érdekében, hogy ezt az önkényes tilalmat ezzel szemben föllépjünk, hiszen ki fogja megtéríteni a vadászoknak, a fegyver azt a kárt, amit, elveszít, amit elszenvednek, amiatt, hogy használhatatlanná válik a fegyverek egy napról másikra. Ugyanakkor probléma lesz az is egyáltalán, a tulajdonában van ólomtartalmú lőszer. Úgyhogy vagy olyan tilalomról van szó, ami érvényesíthetetlen, betartathatatlan, vagy pedig a tagállamoknak kell intézkedniük, ez azonban az adott országok alkotmányát sérthetné. Tehát a bizottság javaslata egyáltalán nem tekinthető jó jogalkotási gyakorlatnak. Egyszerűen csak az vadászok és az iparágak, érintett iparágak életét keseríti meg a vadászokét, a, a fegyvergyártókét, a hadseregét, eh, a, a katonaság, eh, a katonatisztekét. Eh, egy szóval a kérdésem arányos, ez kedves bizottság. Köszönöm szépen, mondja az elnök. ki, úrnak adom meg a szót. Thank you, Mr. Chair. <clears throat> Uh, for the... Köszönöm, elnök úr. Azon kollégáknak mondom, akik ezt nem ismerik, az a kapcsolatban Három különböző lépés van. Az egyik a REACH alapján az engedélyezési folyamat, aztán van két folyamat, az egyik a vizes élőhelyekre, a másik egy teljes korlátozás minden vadászattal kapcsolatban és a halászat tevékenységekkel kapcsolatban is. Tehát, hogyha a REACH engedélyezéstől indulunk ki, akkor hihetetlen mennyiségű olmot használtak Európában korábban, de próbáljuk az olmot a akkumulátorokból kiiktatni, és a fém ólomtartalmát szintén csökkenteni akarjuk, hiszen akkumulátorokban használjuk az ólom 80-85%-át. Második dolog. Szeretném kiemelni, hogy annak ellenére, hogy készültek már társadalmi-gazdasági tanulmányok az ólom kapcsolatban, az ólom fémformában történő betiltása valójában 0,2-0,3 százalékát egyszerűen felszámolja a GDP-nek, hogyha az ipart arra kényszerítjük, hogy Törökországba, Észak-Afrikába vagy az Egyesült Államokba helyezik ki ezen tevékenységüket. Úgyhogy ez is nagyon fontos, hiszen itt több ezer munkahelyről van szó. Ha megnézzük a korlátozási folyamatokat, az Egyesült Államokban ezt tanulmányoztam, hogy a vizes élőhelyeken hogyan lehet betiltani az olmot 40 évvel ezelőtt, Úgyhogy tudom, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem működik. Az Egyesült Államok. Ott nagyon sok probléma van, de azért nagyon pragmatikusak mindig. Ők azt mondták, hogy mindenki használhasson ö, a liba és kacsavadászatban olmot, de csak ezen felhasználásra engedélyezzük. És elég sok pénzt költöttek arra, hogy a vizes élőhelyeket megtisztítsák, és láthatjuk a statisztikát, hogy a kacsa és a lúd populáció az elmúlt 40 évben folyamatosan nő. Tehát a vizes élőhelyekre vonatkozó korlátozás nem maga a korlátozás, ami problémás, hiszen ebben megállapodhatunk. Az a gond, hogy túlságosan tágan definiáljuk magát a vizes élőhelyet. Úgyhogy a vadászokat arra kényszerítjük, hogy GPS-szel furikázzanak a területen, hogy kiderítsék, hogy ez egy vizes élőhelyhez tartozik, vagy sem. És több országban, én Olaszországról beszéltem konkrétan, az, hogy valaki olom tartalmú töltényel rendelkezzen, ez már önmagában ö, büntet csak azért, mert valaki besétál egy vizes élőhelyre egy ilyen doboz töltényjel. Ez igazságtalan sok polgára nézve. Végül pedig, hogyha az ólom betiltásáról van szó, akkor tudnunk kell, hogy itt a kilőtt töltényekről van szó, a sörétes lőversenyekről van szó, akkor most ezeket betiltjuk, és akkor mondjuk, amikor olimpiára küldjük a versenyzőinket, akkor ezt másként mondjuk az Egyesült Államokban ö, gyakorlatozzanak ők? További kérdés, hogy több céleszközben próbálkoznak azzal, hogy újra használják az olmot, a műanyagot, a céltáblákat, és jót tesznek ezzel a környezetnek. Most megjön Európa, és azt mondja, hogy nem, ezt már nem lehet többá, továbbá így folytatni. Sajnos az olomért 900 eurót kapnak tonnánként, és itt a már felhasznált lőfegy töltényekről van szó, úgyhogy valójában pont azokat büntetjük, akik évek óta már próbálják újra felhasználni ezen töltényeket, és ezzel mégiscsak pozitívan hatnak a környezetre. Azt gondolom, hogy a tudományos tanulmányok azt mutatják ki, és ez egyértelmű, hogy a gyermekekre nagyon káros hatással van az ólom, de az olmot lehet korlátozni, és 40 éve rendelkezünk adattal arra vonatkozóan, hogy, hogyan lehet korlátozni az ólom elterjedését. Nagyon sok adattal rendelkezünk az ólomra vonatkozóan, ezért mindenképpen azt szeretném, hogyha a bizottság fenntartható és mérsékelt megközelítést alkalmazna, hiszen a lehető legjobb eredményt szeretnénk, még mielőtt egy egész iparágat kivégeznénk. Végül pedig a bizottságnak tudnia kell arról, hogyha az használatot betiltjuk, az külön kihat a földközi tenger térségére, különösen a szegény vadászokra és itt egy millió vadászról beszélünk, ők azt látják, hogy megint csak a brüsszeli bürokrácia ö, nyert, és ezt mi utáljuk, és mi ezt nem így akarjuk. Úgyhogy azt gondolom, hogy nekünk erkölcsi kötelességünk bemutatni azt, hogy Európa megfelelően lép az európai polgárok szempontjából, és nem fordítva. Köszönöm. Köszönöm szépen. Novák asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az olom felhasználás korlátozása olyan gondot, amit én támogattok. A saját információim szerint a bizottság javaslata nem oldja meg a problémát teljes mértékben, nem, és nem a megfelelő módon oldja meg. Ez a javaslat nem korlátozza vagy ellenőrzi az ólom felhasználását a, a lőszerek gyártásában, ehelyett olyan tevékenységekre ö, koncentrál, amelyek felhasználják ezt, és valójában a végfelhasználónak nem, nincs lehetőség arra, hogy tudja, hogy milyen mennyiségű ólom van a lőszerben. A gyártónak kellene gondoskodni arról, hogy az ómot nagyobb mértékben helyettesítsék más anyagokkal. Nem logikus, és nem világos, hogy ezek a korlátozások hogyan végrehajthatóak, különösen a magánember hogyan, az, egy, az egyén hogyan tarthatja be ezeket a rendelkezéseket, jó, hogy elemezni tudná az anyagok összetételét, a lőszerek anyag összetételét. A kérdésem a bizottsághoz tehát a következő. Igaz-e az, hogy a gyártókat nem vonták be eléggé, és túlságosan nagy terhet helyeznek a végfelhasználók vállára. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. És Furek asszonynak adom meg a szót a szocialista frakció részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm. Ugye ha tudom nagyon toxikus anyag nem bomlik le, és a vízben, földben, állatokban, emberekben felhalmozódik. És hát ezen kívül a kis állatok kilövésére használják, ugye, mint tudjuk. Toxikus anyagról van szó, a várandós anyák esetében, a gyermekek esetében úgy szintén, és hát nagyon elterjedt a használata a vadászatban. A civil szervezetek jól kimutatták, akár csak a lengyel koalíciós szervezet, hogy a vadászok iszonyatos mennyiségű olmot lőnek ki. 400 tonnányit évente Lengyelországban a halak gyakorlatilag ugye a gyomrukba viszik be az olmot, és hát iszonyatos számban hullanak el évente, és a nedve, vagy a vizes élőhelyekről már szó esett, hogyan lehet biztosítani, hogy a tagállamok nem fogják gyengíteni azon felvetéseket, amelyeket a szakértők voltak fogalmaztak meg, és mikorra fogják szélesebb körben is betiltani az ólomnak az alkalmazását 30-40 évvel, és hát máshogy is, mint a vizes élőhelyeknek a területe. Köszönöm, az ECR képviselőjének adom meg a szót. Signor Presidente, signori colleghi, devo purtroppo... Tisztelt elnök úr, kedves kollégák, sajnos nem tettek mást, mint azt, hogy megállapítsam, hogy a bizottságnak a prezentációja hát némileg félre húz. És gyakorlatilag ö, azt olvashatjuk ki belőle, hogy mint egy utálja a vadászati tevékenységet. És hát hasonló dolgokat észleltünk már a vadarak esetében, és ö, egyesek 18 vagy 20 ezer tonnányira becsülték a megjelenő olmot, de van, aki 500, vagy akár ennél jóval magasabb ezer tonnáról beszélt. Szóval mindent hall az ember. De most, hogyha a dolgot úgy prezentáljuk, hogy ideológiai megvetettségű alapú a megközelítésünk, akkor nincs értelme semmiről sem beszélni. Olyan tevékenységről van szó, amely szabályozott és amely törvényi keretekbe illeszkedik. Ha most figyelembe veszük az igazi értékelését a dolgoknak, a valós értékelést, és ha megnézzük azt, hogy mi történik például a vizes illetve az élő helyeknek a visszaszorulásával és a, a, a vizes élőhelyeknél élő madarak miért hullanak és miért csökken a populációjuk, nem a vadászat a magyarázat ezen jelenségre. A vadászat pont ellenkezőleg a megoldást hozhatja. És hát ha azt nézzük meg, hogy a vadászok hogyan kezelik a vizes élőhelyeket, hogyan vannak jelen, és hogyan gazdálkodnak ott, akkor megfigyelhető az objektív módon, hogy a vadon élő vizes élővilág, állatvilágnak a populációja növekszik pont azért, mert hogy sikerül megőrizni a természetes habitátokat, a természetes élőhelyeket. Ami pedig a lövedékeket illeti. És mondom, toljuk félre az ideológiát, amely vadászatellenes. Miért lépnek fel az ólom ellen? Azért, mert nehéz fémből van szó, amely ugyanakkor jól formálható, és a formája átalakítható, és nagyon gyors a hatása akkor, amikor használják, azonnal megöli az állatot, hogyha vadászatra használják, és nem teszik ki az állatokat fölösleges kínszenvedésnek. Az ólomnak a különböző tulajdonságai sokkal jobbak, mint számos egyéb fémé. Máskülönben sikerült már kísérleti módon tapasztalni azt, hogy egyéb fémeknek a felhasználása, acélé vagy másé, ugye azt látjuk, hogy ezek sokkal keményebb fémek, nem alakíthatóak formájukban, hatalmas károkat és szenvedéseket idéznek elő, az állat nem hull el azonnal, hanem hosszasan szenved. És hát egyéb példákat is lehetne még itten felsorolni, és egy biztos, hogy sokkal rosszabb és kínszenvedésebb, sokkal többet okoz az egyébként, mint az ólom. Ami pedig az emberekre gyakorolt hatást illeti. Szó esett már arról, hogy ugye az ólom milyen formában van jelen, például az üzemanyagokban, és a, akár a vízben, az ivóvízben, de ezek a szempontok nem igazán ragadták meg az emberek figyelmét. Viszont akkor, amikor a vadon élő állatokról van szó, akkor sokkal inkább szóba jön ez a téma. Vagy ott van a szaturnizmus, mint betegség, amely szintén kapcsolatos a témával. a vizes élőhelyeken élő állatok különböző magokat esznek, és nem olmot. A szaturnizmusnak a kifejlődéséhez óriási, de óriási mennyiségi olmot kellene valakinek fogyasztania. Szóval úgy vélem, hogy nehéz lenne elképzelni azt a mennyiséget, amely ilyen szempontból szóba jöhet az ólom bevitel esetében. Szóval ezeket a negatív és betegség hatásokat nem az ólom teremti elő, hanem az emésztés más útjain révén és jelenségei révén valósulnak meg. Aztán több mint 20 ország aláírta egy olyan megállapodást, amely arra irányult, hogy betiltsák az ólom használatát a vizes élőhelyeken. A vizes élőhelyeket nagyon gyakran ugye a Natura 2000-ben lehet fellelni, és Olaszországban az összes vizes élőhelyen betiltották az ólom használatát. Vajon egy másik fémnek az alkalmazása a lőszerekben megoldást hozna? Jobb megoldást, mint a jelenlegi? Azt láttuk, hogy nagyon sok országban amikor ilyen döntést hoztak, kiderült az, hogy nem tartató fenn az intézkedés, mert hogy az ólomnak még mindig jobb tulajdonságai vannak, mint az egyéb fémeké, amelyeket említettünk, acél és egyebek. Ahhoz, hogy kellő ballisztikai tulajdonossággal rendelkezzen az adott lőszer, óriási mennyiséget kell bevinni az egyéb filmekben, meg kell növelni nagyon nagy mértékben a lőszer nagyságát. És adott esetben olyan lőszert kell alkalmazni, amely egészen más karakterisztikájú, mint az olmos, és gyakorlatilag le kellene cserélni az összes vadászfegyvert, a jelenlegiek ugyanis nem alkalmazhatók ö, ö, az egyéb alternatív anyagokkal, tehát úgy kellene eljárni, mint tulajdonképpen a régi fegyvereknél lőporral, és így tovább. Szóval mindezen észrevételek alapján szeretném az Európai Bizottság figyelmét felhívni, a kollégáknak a figyelmét felhívni arra, hogy ideológiai, okok miatt, azok által vezérelve félrevinnék a tevékenységet és a tervet, és a vadászatnak a világát, a vadászatban dolgozókat is tevékenységet elvinni. Köszönöm szépen. Kevés időnk van most már. Paulosz asszonynak adom meg a szót. Thank you very much, Chair. Köszönöm, elnök úr. Egy kicsit meglep a mai vita. Emlékszik valaki Wallström, Margot Wallström nevére? Ő ugye környezetvédelmi biztos volt akkor, amikor ezt a papírt itt aláírták, ez egy megállapodás az FAC és a BirdLife között, azaz egy környezetvédelmi szervezet, illetve a Vadászati Szövetség között került aláírása. Az aláírók itt olvashatóak, és ez egy 2004-es dokumentum, amelyben a környezetvédő szervezetek megállapodtak a vadászati szervezetekkel, nevezetesen, hogy mind a két szervezet, nem csak a bőrvált, azt kéri, hogy vonják ki a lehető leghamarabb az ólomtartamú sörét használatát legkésőbb 2009-ig a vizes élőhelyekről. Nos, megnéztem a naptáramat dél, reggel, amikor fölkeltem, és úgy tűnik, hogy 2020 van. Tehát egy kicsit meglep, hogy ugyanezek a vadászövetségek most hirtelen azért lobbiznak, hogy egy neurotoxikus idegölő tartalmú lőszert mégse vezessünk már ki. Nos, köszönet a bizottságnak, hogy újra lép. Úgy gondolom, hogy bőven itt az ideje, hogy az ómot lehető leginkább kizárjuk a legérzékenyebb környezetvédelmi térségekből. Hogyha az ember odafigyel a tudományos eredményekre, akkor nem arról van szó, hogy 4000 vagy 500 tonna van a környezetben az ólomból, az ólomnak nincs biztonságos szintje. És mégis ki az, aki kimegy a mocsárba és kézzel összeszedi az ólomsörötet. Hogy gondolják, hogy ezt kontrollálni tudják? Hát ez tevetséges. Több százezer ember dolgozik ezen a térségen, nem? Ezek a vadászok nem invazív fajokat írtanak, hanem sportvadászok szórakozásból lövöldöznek, és az ő érdekeiket védjük azzal, hogy lehetővé tesszük az ólom kiszórását a környezetbe. Kérem, hogy keressék meg a tanácsot, és a tanát, be kell vonni a tagállamoknak a tanácsát. Nagyon sok olyan tagállam van, ahol már most is tiltják az olom használatát a vízes élőhelyeken, meg kell, lennünk, meg kell tennünk ezt a lépést. Elnök, Mela úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt nyilvánvalóan ütköznek az érdekek, de hagyj nézzek messzebbre. Én magasabb, magam is vadász vagyok szabadidőmben, és nagyon érdekes, hogy az emberek <clears throat> az ólom lőszerről beszélnek, miközben azt se tudják, hogy miről van szó. Egy olyan portugál volt egy portugál javaslat, amelyet a szocialisták, a jobb oldal a oldal még a kommunisták is elutasították, szerencsére. de jó lenne, hogyha meghívnánk bárkit, aki, akit olyan ólom mérgezett meg, aki, amilyen, amelyik ólomból ólom lőszerekből került a környezetbe. Mutassanak már nekem egy darab embert, aki a lövedékből kapott ólomérgezést. A fész. nem képvisel engem, nem képvisel minden vadászövetséget, Ugyanakkor az ómot nem csak eh, a vadászatra használják, hanem a sportlövészetben is. Ma nagyon sok sportlövész szervezetnek van módja arra, hogy összeszedje az ómot maga után. Sőt, ez jövedelmet jelent eh, a sportkluboknak, hiszen értékesíteni tudják az összeszedett ómot, De ez egy ideológiai vita. Az ólom a környezet része, nagyon sok köztérben szerepel, az épületekben be van építve. Éppenképpen nem más zajlik, mint egy ideológiai, ideológiai háború amelyet azok az emberek indítottak, akik ellenzik a vadászatot. Itt a Natura 2000-es irányelv például, amely a fegyverekkel foglalkozott, most pedig elkezdtek hirtelen az ólommal foglalkozni. Tudják azt önök, hogy hány cég él Európában annak köszönhetően, hogy lőszergyártásból élhet. Portugáliában, Spanyolországban, Németországban, Olaszországban, egész Európában rengeteg munkahelyet kockáztatunk. Kik érintettek ebben a tanulmányban? Azt szeretném tudni. Hány olyan ember vett részt ebben a tanulmányban, aki valóban kapcsolódik a lövész, a vadászathoz, aki kapcsolódik ezek az iparhoz, aki kapcsolódik a vadászatot szabályozó hatóságokhoz? Ezen kívül mi történik akkor, hogyha van ólom a lőszerben? Van-e valaki, aki el tudja magyarázni, hogy mivel lehet kiváltani az ólmot? Legalább a sörétben. Vagy akár a húzagolt lőfegyverekben, amelyek nem sörétes puskák hanem karabélyok. Ezen kívül arra is el szeretnék kérdezni, hogy önök, a bizottság és a parlament, mi lenne, hogyha szembenéznek a valós világgal, és józan észre térnének, mert amiről mi törvényeket hozunk, az bizony befolyásolja az emberek életét. És azok, akik a városban élnek, úgy gondolják, hogy a saját elképzeléseket rá tudják erőltetni a világ többi részére. Nos, a földterületek nagy része vidéki terület, és azok az emberek, akiknek a nyakába akasztjuk a törvényeinket, nekik meg kell érteniük, hogy miről beszélünk, és mindent, amit eldöntünk, azt nem utópiákra, vagy, tudom, vagy, vagy ideológiákra kell alapoznunk, hanem tényekre. Végül szeretném, hogyha a parlament összeülne ennek a tanulmánynak a szerzőjével, Egyáltalán kik vettek ebben részt? Kik írták ezt? Van-e egyáltalán bármilyen tudományos hátterük? Köszönöm szépen, mondja az elnök megadom a szót. Köszönöm szépen, mondja Vondra képviselő általában a radikalizmusunktól próbálom megvédeni az Európai Bizottságot. Hát most más a helyzet. A bizottság túl messzire ment. Én nem vadá, se nem vadászok, se nem halászok, de szeretem a vadhúst, ahogy az elődöm, azt gondolom, hogy vadhúst generációk óta eszünk, és tengeri halakat is fogyasztunk. Én nagyon jól érzem magam. Orvosnál soha nem jártam, úgyhogy nem szabad itt demonizálni az olmot és a vadászokat. Nem értem. Én egyébként ornitológus is vagyok, úgyhogy én támogatom a tilalmat, és nálunk a vizes élőhelyeken van ilyen tilalom. De nem értem, hogy a bizottság miért megy ennyire messzire. Miért távolodik el ettől a kompromisszumtól, amelyben mindenki, a vadászok és a madárbarátok is el tudják fogni a helyzetet. Nem tudom, hogy miért döntött úgy a bizottság, hogy messze tovább megy, mint amit az ECA ajánlott. Csökkenti az átmeneti időszakot, új védőzónákat határoz meg, és automatikusan kriminalizálja a vadászokat, és még ráadásul ilyen tágan határozza meg a vizes élőhelyet. Az intézkedés nem beszél arról, hogy a korlátozás nem vonatkozik a rendőrségre és a hadseregre. Ők használhatnak ólomtartalmú töltényeket. Tehát, hogyha egy rendőr mondjuk egy bűnözőt követ, és vizes élőhely közelébe kerül, akkor ott nem lőhet rá. Hogyha az olmot teljes mértékben betiltjuk, akkor a bizottság miért gondolkozik egy lehetséges korlátozásról, amely még tovább megy, mint a kompromisszum. Végül pedig a mi országunkban 400 ezer vadász él, 400 ezer halász, horgász. Nem úgy van ez, mint Hollandiában, ahol milliómosok vadásznak a vadkacsákra. Nálunk ezen vadászok rosszul fizetett egyszerű emberek, akik vidéken élnek. Hogyha elveszük tőlük ezt a lehetőséget, akkor egyszerűen nem tudnak másik fegyvert venni. Sem a vadászok, sem a halászok. Ez egy olyan tilalom, amelyel legalább egy millió ember az Európai Unió ellen fog fordulni. Újabb egy millió ember. Mert azt mondják, hogy európai bürokraták semmit sem tesznek. És én madárvédőként azt mondom, hogy egyetlen madarat sem fogunk ettől megvédeni. Nálunk a vizes élőhelyeken nagyon jól vannak a madarak, és nem hiszem, hogy szükségük lenne ilyen jellegű drámai viselkedésre. Köszönöm. Ezzel akkor befejezik a felszólalások sorát, és Petinelli asszonynak adom meg a szót a bizottság részéről. Thank you very much for these, uh... Úrnak. Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes eszmecserét. Péter Líze kérdésével kezdeném. Azt, kérdezte, azt kérte a bizottságtól, hogy eh, kiegyensúlyozottan járjunk, ne túlozzunk, és természetesen a bizottság teljesen egyetért. Amit én ma bemutattam, ez egy javaslat a vizes élőhelyeken a töltények betiltására. A másik lehetséges korlátozás miatt még nagyon korai szakaszában járunk az eljárásnak, még nincsen ott bizottsági javaslat, ezért még nincsen ECA tanulmány, Egyszerűen csak felkértük az EK-t, hogy készítsék elő az úgynevezett dossziét. Úgyhogy egyszerűen nem tudom megmondani, mert senki sem tudja, hogy mi lesz ebben a dossziéban. Úgyhogy egyelőre csak az első lépésnél járunk. Javasoltuk, hogy az ólom használatát a töltényekben, a vizes élőhelyeken korlátozzuk. Ez az, amiről valóban már a tagállamokkal is tárgyalunk. Azt gondoljuk, hogy ez nem túlzott javaslat, sőt kiegyensúlyozott, és azért gondoljuk mindezt, mert nagyon hosszan és részletesen tárgyaltuk meg ezt a kérdést. Folytatódik a tárgyalása a tagállami képviselőivel, de korábban volt egy körű nyilvános konzultáció, és a vadász egyesületekkel is konzultáltunk, és több képviselő elmondta, hogy van egyfajta megállapodás az Európai Vadászszövetség és a BirdLife szervezet között. Több évvel ezelőtt valóban megállapodtak abban, hogy felszámolják az ólom használatát a vizes élőhelyeken. Úgyhogy egyszerűen csak azt alkalmazzuk, amiről a vadászok már több évvel ezelőtt megállapodtak. Hogyha megnézzük a megint ez képviselő által feltett kérdéseket. Először is köszönöm a konstruktív eszmecserét amelyet a múltban is folytattunk. Nagyon sok fontos információt kaptunk. Ami a definíciót illeti, nem érdemes most újra feltalálni a spanyol viaszt. Van már egy egyezmény, amelyben a vizes élőhelyeket definiáljuk, és ezt használja az összes tagállam. A Ramsta egyezményben a definíciót az összes tagállam aláírta, a másik amely a madarakra vonatkozik, azt csak 23 tagállam írta alá 27-ből. Tehát már most van egy definíció, amelyet nemzetközileg elfogadnak, amit a tagállamok aláírtak, ezért azt javasoltuk, hogy ezt a definíciót használjuk mi is. Ami a pufferzónát illeti, igen, valóban megoldást kell találnunk. Erről még folynak a tárgyalások. A jelenlegi javaslat azért, hogy mindenki számára egyetem legyen a helyzet, az, hogy egy méter számban határozzuk meg ezt a pufferzónát. Vannak más javaslatok is. A gond az, hogy ezek nem annyira egyértelműek. Van, amikor csak azt mondják, hogy valami környékén, és az ilyen jellegű kifejezésekkel nem lehet pontosan meghatározni, hogy miről is beszélünk. Tehát mi azt javasoltuk, hogy egy konkrét szám álljon itt a szövegben, de erről még folynak a tárgyalások, és hogyha a többség másként dönt, akkor természetesen mi ehhez tudunk alkalmazkodni. Az átmeneti időszakkal kapcsolatban is még folytatódnak a tárgyalások, úgyhogy van még lehetőség a megállapodásra. Azt tudjuk, hogy az írvadászok álláspontja más, mint más országokban a vadászszervezeteké. Őszintén szóval nem tudjuk, hogy pontosan miért van ez így, de azt elmondanám, hogy ma nem töltényekről beszélünk, csak sörétről, és itt két egészen különböző dologról van szó. Elhangzottak kérdések egy szocialista képviselő részéről, elnézést, de nem értettem a nevét. A kérdés az volt, hogy ki blokkol a bizottságban. Hát senki sem blokkol, amikor a, az ötbizottságban felvetjük ezt a kérdést, akkor nagyon élénk vita folyik erről, mint ahogy az ma itt a parlamentben is történt, úgyhogy itt nincsen blokkolás, csak folytatódnak a tárgyalások. Dali képviselő kérdése. A rendelet egyszerű és igazságos legyen. Igen, hát igen, egyszerű ez, pontosan ez az oka annak, hogy a pufferzónát egy méter számban határozzuk meg, ahelyett, hogy ezt másként definiálnánk. Ami az igazságosságot illeti, azt gondoljuk, hogy a beterjesztett javaslat igazságos. Értem én, hogy bizonyos konkrét esetekben, például Málta esetében, amely egy kis sziget, nehézségeket vethet fel a szöveg, tehát hogyha a máltai képviselő a tagállami bizottságban konkrét javaslatokkal él, akkor természetesen azt meghallgatjuk. De ö, nem csak bírálatot várunk, hanem konstruktív javaslatot. Ami az alternatívákat illeti, a tanulmányban, amelyet az ECA készített, és amelyet két szakbizottság, a Tudományos Szakbizottság és a Társadalom-Gazdasági szakbizottság is értékelt, egyetemen az áll, hogy vannak alternatívák. Igen, valóban van ennek költsége. Van egy becslés a tanulmányban, amelyet az EKA készített. Ha jól emlékszem, a becslések szerint a vadászonként a többletköltség körülbelül 25 euró évente. Ezen kívül Van még egy további költség azon vadászokra vonatkozóan, akiknek a fegyvereiket kell átalakítaniuk. Ami a sportlövészetet illeti valóban, ott vannak problémák. Ezért még nyitva vál a tárgyalás. Azt gondolom, hogy specifikus megoldást kell a sportlövészetre találni, erről még folynak a tárgyalások a tagállamok szintjén. Hakkarainen úr beszélt a definícióról, a vizes élőhelyek definíciójáról, és mint már mondtam, a Ramsza definíció létezik, más javaslatok is születtek, például a tőzeges területeket ki kellene zárni a vizes élőhelyekről, de ezt a többség nem támogatta. Természetesen mindig az a cél, hogy a többség támogassa a javaslatot és a munkacsoportban a legtöbb tagállam, tagállam a Ramsta definíciót támogatja. Fiokjor kérdésére válaszolván. Elsőként, az akkumulátorokban az ólom Szerintem ez nem megfelelő összehasonlítás, hiszen az egy egészen más folyamat az akkumulátorokban meglévő ólom egy teljesen zárt kör része. Az akkumulátorokban meglévő ólom soha nem kerül ki a környezetbe, kivéve hogyha ö, bűncselekményeket követnek el, és nem tartják be a jogszabályokat. Ezért tehát az akkumulátorban meglévő olmot teljes mértékben vissza lehet nyerni, tehát az egy más helyzet. A definícióról már beszéltem, ami az olaszországi végrehajtást illeti. Természetesen minden tagállam, hogyha elfogadják ezt a rendeletet, minden tagállam kötelessége, hogy kiegyensúlyozott intézkedéseket hozzanak a végrehajtásra. Tehát nem Brüsszelnek kell dönteni arról, hogy ezt hogyan fogják végrehajtani az egyes országokban. Végre kell azt hajtani, de azt nem Brüsszelben fogjuk részletesen szabályozni. És ami a versenylövészetet illeti, igen, Tudjuk, hogy ez probléma, és próbálunk erre megoldást találni. Ami a bürokráciát illeti Brüsszel részéről, hát én bürokrata vagyok, őszintén szólva, de ebben az esetben itt nem beszélhetünk bürokratikus intézkedésekről, mert először is meg kell szavazni ezen intézkedéseket a tagállamok munkacsoportjának a szintjén, és csak akkor lehet ezt elfogadni, hogyha a parlament és a tanács sem ellenzi. Ha vagy a parlament, vagy a tanács ellenzi, akkor ezen intézkedéseket nem fogják elfogadni. Ezért tehát itt a demokratikus intézmények kezében van ez, nem pedig bürokraták kezében ez a döntés. A bürokraták végzik a dolgokat, utána azt tesszük, amit a demokratikus intézmények döntenek. Novák képviselő a gyártók, hogy bevontuk-e őket. Természetesen két körű nyilvános konzultációt folytattunk, és itt Brüsszelben tartottunk egy szemináriumot is, ha jól emlékszem, 2019. februárjában, ahova meghívtuk az érintetteket, és lehetőséget adtunk nekik, hogy mondják el a véleményüket. Úgyhogy mindenkit bevontunk. A vadászok képviselőjét, a környezetvédelmi NGO-kat, mindenkit. Spurek képviselő. Fennáll a kockázata, hogy a rendeletet a tagállamok felvizezik. Az európai rendszerben a gyakorlat az, hogy az Európai Intézmény, tehát a parlament és a tanács elfogad egy rendeletet, majd pedig a tagállamok hajtják azokat végre. Persze, hogyha a bizottság azt látja, hogy nem hajtják végre, akkor kötelezettségszegési eljárást indíthat, de a tagállamoknak először kell garantálniuk a végrehajtást, és utána a bizottság kezében csak az utolsó eszköz a kötelezettségszegési eljárás. És most olaszol, be válaszolnék Lancsini képviselőnek. Vegyék fel a fülhallgatókat, kérem. Onorevole Lancini. Eh... Tisztelt Lancini képviselő, Szeretném megnyugtatni önt. Semmiféle ideológiai alapja nincs a vadászattal kapcsolatos döntéseinknek. Nem a vadászatot ellenzi ez a javaslat. És hát ö, ö, ugye itt vegyi anyagokról van szó, és ólomról, amely veszélyes, és ez közismert, és tudomány által is elismert, az az állat, az az ember, aki ki van téve az ólomnak, az független attól, hogy most miből származik az az ólom, akár a vadászatnak a termékéből, akár pedig ugye akkumulátorokból, teljesen mindegy, veszélynek van kitéve állat is, ember is és erre utaltam a prezentációban, ugye nagyon fontos és jelentős az ólomnak a felszabadulása, ami kiszabadul tehát az ólomból, akkor, amikor például lőszerként alkalmazák, legyenek teljesen biztosak, semmiféle ideológiai ö, beállítottság nincs a részünkről, akár a vadászat ellen, akár bármi ellen. Ami pedig az fegyvereknek a kérdését illeti, a, a ami a ballisztikai szempontokat illeti, az EK megvizsgálta ezen kérdéseket részletesen, és felbérték a költségeket is, az alkalmazás és alkalmazkodásnak a költségeit is, és arra jutottak, hogy persze lehetnek különbségek a különböző költség szempontokban, de ez kezelhető a korábbiakban is volt már példa arra, hogy nagyon előnyös felhasználású, de veszélyes vegyi anyagokat alkalmaztak, és ki tudtuk azokat is váltani a múltakban. Gondoljanak az azbeszre, amelyet az építések, az építkezésekben, az épületek felhúzásában alkalmaztak. Mindig is nehézségekkel jártak ezek a dolgok, de ezeket lehet kezelni, lehet alkalmazkodni. Szeretném külön kiemelni ismételten azt, hogy az alkalmazkodás és a fegyvereknek a balisztikai átalakítása egy olyan kérdés, amelyen foglalkozott a Tudományos Bizottság. Paulus képviselő emlékeztetett arra, hogy megállapodás született a vadászszövetség, vagy vadászszervezetek és az NGO között. Igen, ez, ez így van, erről már beszéltem. Ez az egyik ok annak, hogy néha nehéz nekünk megérteni az egyes vadászszervezetek különböző álláspontjait, hiszen én tag, több vadászszervezet képviselőivel találkoztam, és nagyon eltérő az álláspontjuk, ezt nehezen érti meg a bizottság. Melúr. Az ólom mindenhol megtalálható. Hát nem vagyok én ebben annyira biztos. Őszintén szólva, Bizonyítékunk van arra, hogy az ólom rendkívül veszélyes, bárhol legyen is az. Az, hogy mindenhol van, az azt jelenti, hogy nem veszélyes. Nem, az ólom veszélyes az emberégészségre és a környezetre is. Az egyik célja a RICS rendeletnek az, hogy csökkentsük a lehető legnagyobb mértékben az olmot. Tehát, hogyha van valahol egy forrás, amely a környezetbe kikerül, és ezáltal az emberek is kitetté válnak, akkor a REACH rendelet erre a helyzetre vonatkozik. Vondra úr, ön szerint a bizottság túlságosan messzire megy. Nem demonizáljuk az olmot és a vadászokat sem. Megismétlem, hogy az olom rendkívül veszélyes. Ez tény, erre van tudományos bizonyíték. Én egyáltalán nem demonizálom a vadászokat, de megint csak itt az alapján válaszolok, amiről a javaslat szól, a vizes élőhelyekben a sörétes lövedékekről van itt szó. Tehát ez egy eléggé korlátozott terület, és kiegyensúlyozott a javaslat. Az átmeneti időszak, a pufferzóna és a vizes élőhelyek definíciójával kapcsolatban tudom, hogy még nincsen megállapodás, ezért tehát folytatjuk a tárgyalást, hogy kiegyensúlyozott kompromisszumot találhassunk. A rendőr a rendőrségre vonatkozóan. Ha jól tudom, nem vagyok ennek szakértője, de ha jól tudom, a rendőrség nem sörétes puskát használ, hanem e, töltényeket, úgyhogy erre nem vonatkozik a javaslat. De még akkor is, hogyha használnának sörétes puskát a rendőrök, akkor sem vonatkozik rájuk a hatály, mert a rendelet e, finom hangolásában lehet erről dönteni, és már eleve kizártuk ezt az EK-nak küldött kérésünkben, a másik lehetséges korlátozásban, amely a töltényekre is vonatkozna, és valóban töltényeket, ilyen egyes töltényeket már használnak a rendőrök. Még egyszer köszönöm a hozzászólásokat. Köszönöm, Petinelli úr. Nincs más dolgom, mint emlékeztessem önöket, hogy a következő ülés március 5 en lesz, és ezzel lezárom az ülés.